I think we can start. Azt hiszem, megkezdhetjük a munkát. Kedves kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon örülök, hogy ma mindannyian itt vagyunk újra. Remélem mindenkinek jól telt a nyár. Remélhetőleg mindenki kipihente magát, és elég ereje lesz most már karácsonyig, mert addig nem lesz megállás, de úgy körbenézve azt látom, hogy mindenki nagyon jól néz ki, nagyon friss, úgyhogy neki is futunk a napirendnek. A napirendet elfogadhatjuk, hogyha senkinek nincs ellenvetése, úgy látom nincs ilyen. És a jegyzőkönyveket is elfogadhatjuk, hogyha senkinek nincs ellenvetése, úgy látom. Ez is rendben van. Elnök közleményei alatt nincs mondandó, ez idáig legalábbis, és akkor kezdjük a szavazással. 2017-es költségvetés, Izabella de mondta a jelentéstevőnk. Először azonban egy próbaszavazást is végrehajtunk, megnyitom a szavazást. Jó, jó, látom. Nem működik a gép? Akkor kérem, próbálja meg a mellette lévőt. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazást lezártam. Úgy tűnik, minden rendben van. Gut, dann. Rendben. Első módosító következik, 59-28 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A következő 59-09 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 59-27 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Jó, ellenőrizhetjük persze. 59-27, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. 17-en mellette, 22-en ellene, nem tartózkodott senki elutasítva. Az 59-et most már elhagyom, csak az utolsó két számjegyet mondom, 14-es mellette, ellene, tartózkodók. Úgy tűnik ezt is elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 19-en mellette, 22-en ellene elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 26-ost, megnyitom a szavazást. Lezártam. 27-en mellette, 13-an ellene. Igen, köszönöm, igaza volt, de egészen máshogy festett innen nézve. 5907 egészségére, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5883 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 58-82 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58-80 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58-75 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58-76 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58-88 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58-77 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58-78 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tartózkodók 58-58, 58-70 és 58-97, ezek is azonosak, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58-67 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 58-59 és 58-96 azonosak mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 5889. mellette. Ellene. Tartózkodók. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. 5889. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 18 igen szavazattal, 23 nem szavazattal elutasítva. 5891 mellette, ellenem, tartózkodók, úgy tűnik elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezártam. 24-en mellette, 17-en ellene, elfogadtuk. 58-68 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 58 90, nem, ez okafogyottá vált, akkor 58-69 mellette. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 20 mellette szavaztak, 21-en ellene. Elutasítva tehát. Mégis elutasítottuk. 5860 és 5895 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 5861, 7194 és 17 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 5862, 72 és 93 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 59-18 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58-52, 65 és 87 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58-66 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 59-20 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 59-23 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58-99 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 17-en mellette, 25-en ellene, egy tartózkodás mellett, elutasítva. 59.00 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 59.01 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 5902 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 5903 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 5908 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Lezárom. Egyértelmű, de innen tényleg nem lehet látni elnézést. Egyértelműen elutasítva. 59-25. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük ezt is. 59-25. Megnyitom a szavazást. 59-25. Lezárom. 17-en mellette 25-en ellene. Elutasítva. 58-79 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 59-10 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Most a jelentéstervezet módosítói következnek, illetve a véleménytervezet módosítói kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kett, hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőriznünk kell. A hármas módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 18-an mellette, 25-en ellene, elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 20 mellette, 24-en ellene, elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 12-es módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 14-es módosító, mellette, ellene, ki tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 14-es módosítóról. Lezárom. 16 igen és 27 nem szavazattal elutasítva. 19-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 28-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. 22 igen, 21 nem szavazattal, Ez azt jelenti, hogy elutasítottuk, mondja az elnök. 22-22, neki nincsen szavazókártyája. De hát végül is a tartózkodás döntött. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 36-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 41-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 39-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 42 mellette, nem, ez okafogyottá vált, mondja az elnök. A 39-esről szavaztunk, akkor a 42-es jön mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 43 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 40 mellette, ellene, tartózkodók. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 25-en mellette, 18-an ellene szavaztak, elfogadva. Most a részenkénti szavazás következik. Az első rész szerint a zöld szót kell törölni az a vonatkozó mondatból, mellette, ellene. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Első rész. A szavazást lezárom. 23 igen, 20 nem szavazat, egy tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 44-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 46 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 47 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 48-as. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 54 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 55 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 56 Szerintem világos volt, mondja az elnök, de akkor ellenőrizzük, ha azt kérik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 20 mellette, 21-en ellene, három tartózkodás mellett. Éppen hogy, de elutasítottuk. 56-os, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 57 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 58 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 59 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 60-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 61 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 62 mellette, ellene. Tartózkodók, úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 62-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. 19 mellette, 25-en ellene, elutasítva. 69 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 70-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 68 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 71 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 72 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 73 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 74 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 75. Mellette, ellene. tartózkodók elfogadva. 76. Mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük a 76-ost, megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom. 21-en mellette, 23-an ellene, elutasítva. A záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Markus Piper jelez, mellette, jó? Akkor a szavazást lezárom. 42-en mellette, ketten szavaztak ellene, egy tartózkodás mellett, és köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak. kommen auch noch Abstimmungen, aber die glaube ich nicht ganz. Lesz még további szavazás is, de szerintem ezek nem tartanak már olyan hosszú ideig. Az LNG stratégia következik. Claudia Monteiro de Aguiar a jelentéstevő. Az egyes kompromisszum következik, mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. egy a kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, kilences módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 11-es módosító mellette, ellene, ellenőrizzük, Megnyitom a szavazást a 11-esről. Lezárom. 25 igen, 16 nem szavazattal, két tartózkodás mellett elfogadva. 12-es mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük. 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. 22 igen, 19 nem szavazat, két tartózkodás mellett elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Szóbeli módosító, valaki ellenzi esetleg? Nem. Akkor mellette, ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 20 mellette, 23-an ellene, elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 32-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Részenkénti szavazás következik, 33-as módosító első rész mellette, ellene, ellenőrizzük. Az első részről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. 19 igen, 24 nem szavazattal elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 34 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 35 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük ezt is, szerintem elfogadtuk, de jobb lesz ellenőrizni, megnyitom a szavazást, lezárom. 22 igen, 20 nem szavazattal elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötvenes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 53-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 60-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 63-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 68-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 78-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 79-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 80-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 81 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 82 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 83 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Tízes kompromisszum. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a 83-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. 23 igen, 19 nem szavazattal, köszönöm szépen, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 90-es mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, úgy tűnt, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a 90-est, megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom, 27 igen, 15 nem szavazattal elfogadtuk. 91-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 92-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 93 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A záró szavazás következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 37 igen szavazattal, plusz 1, tehát összesen 38, 5-en nemmel szavaztak, senki sem tartózkodott, elfogadtuk, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Még egy szavazás van hátra a második olvasatra vonatkozó szavazás, a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelményekre vonatkozólag. Egyetlen egy szavazás van itt, név szerint kell szavazni. A szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. 40-en igen elszavaztak, egy valaki nemmel, egy tartózkodás mellett, Ivo Belet volt egyébként a jelentéstevő, szeretettel gratulálok neki. Ezzel a szavazás végére értünk ma. So. Oh. Thank you very much. Thank you. <laughs> <laughs> well done. good gemacht. Ja, aber manchmal sieht man wirklich. Egy kicsit késedelembe kerültünk, úgyhogy akkor folytatjuk is azonnal. Azokat szeretném megkérni, akik nem akarnak részt venni a továbbiakban az ülésen, hogy hagyják el a termet, mégpedig mielőbb. Es geht jetzt Zum Bericht über die Anwendung der Richtlinie des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleich Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásról szóló tanácsi irányelv alkalmazásáról. Jens Nielsen jelentéstevő kapja meg a szót. Hát Köszönöm szépen. Elnök úr, nos, igazából nagyon fontos dokumentumról van szó. Az idegenforgalom és a szállítás területén is. A tapasztalataim, illetve jó magam saját személyes tapasztalatai, és ugyanezt mutatják. Megnéztük, hogy mi a helyzet a saját házunk táján, mi az, amivel kritikával illeték a turisták, a helyi régiókat. Nos, azt látjuk, hogy oda kell figyelni a minőségre, hiszen ez nagyon fontos a turisták számára. Ha azt akarjuk, hogy a turizmus növekedjen, akkor ezekre a dolgokra oda kell figyelni. Természetesen vannak kulcsfontosságú kérdések, Nagyon fontos, hogy a nőket és a férfiakat egyenlő bánásmódban részesítsük a szolgáltatásokhoz és árukhoz való hozzáférés terén. Hogyha megnézzük a erre vonatkozó példákat, akkor itt vannak aggályok, illetve a szexuális zaklatás is problémát okoz például a tömegközlekedésben feladatunk az, hogy megnézzük ki a felelős az ilyen eseteknél, illetve megpróbáljuk csökkenteni az ilyen incidensek számát. A nemzeti és helyi hatóságok nagyon fontos szerepet töltenek be a tagállamokban, nagyon fontos, hogy a tagállamok tisztán felelősségeiket, kötelezettségeiket, tehát nagyon remélem, hogy a nemzeti hatóságokra odafigyelünk majd. Aztán nagyon reméljük, hogy egyre több ország fog majd ilyen jellegű jogszabályokat bevezetni. Ez is sokkal fontosabb, mint első látásra tűnik. Nos, ennyi a vélemény, és várom a javaslataikat. Annak érdekében, hogy tovább javíthassuk ezt a véleményt. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. George Bach következik. Ja, Finland, Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte dem Kollegen Jens äh, Nielsen äh, Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék gratulálni Nielsen kollégának, és szeretném megköszönni a munkáját. Mindannyian tudjuk, hogy a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód témája. Igen, most már működik a mikrofon. Tehát, hogy ez a téma nagyon nagy érdeklődésre tart számot, és nagyon fontos is. Itt a turizmusra és a közlekedésre kell összpontosítanunk, másrésztről az oktatás és a munkaerőpiac területén is nagyon sok probléma tapasztalható, de ezekkel sajnos itt ebben a jelentésben nem tudunk foglalkozni. Nielsen kolléga joggal hívta fel a figyelmet a közösségi közlekedésben tapasztalható zaklatásra, ez egy nagyon súlyos probléma. A felelősség kérdését, a harmadik felek felelősségét mindenképpen tisztázni kell, ezt követeljük, és magában a szövegben is felhívta a jelentéstevő a figyelmet a tagállamok közötti egyensúly hiányára ez igencsak megnehezíti a munkát. A különböző tagállamokban nagyon különbözőképpen alkalmazzák és hajtják végre a szabályokat, és ezen túlmenően nincs elég számadat sem, így nagyon nehezen tudjuk értékelni az eredményeket. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Ezekre szeretnénk még részletesebben kitérni Zárásképpen úgy gondolom, hogy a turizmus szempontjából nagyon fontosak ezek a szempontok, és talán a turizmusra is utalni kellene a hatos pont alatt. És még valamit hiányolok. A női, a nők egyre többször dolgoznak buszsofőrként vagy tárautók sofőrjeként egyre több a probléma, ami a pihenőhelyeket illeti az autópályák mellett, a higiéniai feltételek nem megfelelőek. Már a férfiak számára is igen nehéz a helyzet, hát akkor még a nők számára. Úgyhogy erre vonatkozólag is úgy gondolom, egy módosítót kell megfogalmaznunk. Egyébként nagyon jónak tartom a jelentést, és köszönöm a jelentéstevő munkáját. Köszönjük! Izaskun Bildao. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Veszni Meiszer nevében szólok. Most sajnos ma reggel nem tud részt venni az ülésünkön, ő azt mondja, hogy 2004-ben fogadtuk el az erre vonatkozó irányelvet, és a Trambizottság véleménye arra az anyagra vonatkozik, amelyet a tagállami végrehajtás kapcsán hoztunk létre. Ebben igazából a közlekedésre nem utalunk. Ami pedig a különböző biztosítási rátákat illeti, a nők és a férfiak eltérő díjakat fizetnek, a nők többet fizetnek, ez is problémát jelent. Ez azt jelenti, hogy nemi megkülönböztetésnek lehetünk tanulni a közszolgáltatások alkalmazása terén, aztán ott van a terhes nők, repülőgépek használatának kérdése. Itt is különböző problémák jelennek meg. A felelősség kérdése is fölmerül, erre is oda kell figyelni. A közlekedési szolgáltatók esetleg külön nők számára létrehozott területeket alkalmazhatnának, és ezzel kikerülhetnék ezeket a problémákat. Nagyon sokszor a metró és vonatállomásokon nincsenek liftek, ez nem csak a nőknek okoz problémát, hanem a kerekesszék használóknak is, és más társadalmi rétegeknek. És Kezdni Meissner ezt szerette volna elmondani, és mivel megkaptam a szót, ezért én is szeretnék két gondolatot megosztani önökkel. Először is, ami a biztosítást illeti, nagyon sok esetben, nagyon sok országban a nők diszkrimináció áldozatai hiszen gyakran többet fizetünk a biztosításért, még hogyha megnézzük a jelentéseket, akkor azt látjuk, hogy a nők óvatosabb vezetők és kevésbé okoznak baleseteket, mint a férfiak. Ami pedig annak kérdését illeti, hogy esetleg a nők számára külön metró kocsikat hoznánk létre, hát szerintem erre azért, ezzel azért óvatosan kell bánnunk. Van más megoldás is. Szerintem a tudatosságra, a tudatosításra, a képzésre kell odafigyelni annak érdekében, hogy a zaklatás, a diszkrimináció és az erőszak visszaszoruljon, illetve teljesen kiiktassuk ezeket a problémákat. Szerintem ebben a véleményben a tudatosításra, a kampányok létrehozására kellene odafigyelni, az oktatásra, a képzésre és a minőségre. Minőségi kampányokra van szükség, hiszen így győződhetünk meg arról, hogy a tömegközlekedésben dolgozó nők nem lesznek diszkrimináció áldozatai, ami pedig az úgynevezett gyermekszobákat illeti, nagyon sokszor ezek a facilitások a nők, női mosdókban vannak, de azért rá kell döbbenünk arra, hogy a pelenkákat nem csak a nők cserélik, hanem gyakran a férfiak, az apák feladata ez, vagy az apák is elvégzik ezt a feladatot, és azt hiszem, hogy a, az ilyen jellegű facilitások kialakításakor erre is oda kell figyelni. Aztán, ami a közterületen történő szoptatás kérdését illeti, nos, ez egy ellentmondásos téma. Ezt pozitívumként kellene értékelni normális tevékenységnek a közterületeken, illetve a tömegközlekedésben is. Szerintem itt is tudatosító kampányokat kellene létrehozni, ez nem csak az anyákat, hanem a gyermekeket is védeni. Köszönöm szépen, eredetileg Robert Zéle kapott volna szót, de mivel már két férfi szót kapott, Izaszkun Bilbao kapott először szót, de akkor most Robert Zélet hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, inkább nem mondanék semmit, köszönöm. Dann kommt Keith Taylor dran. Köszönjük, Keith Taylor. Thanks very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát ma tanultam egy új kifejezést, egy új szót. Lehet, hogy néhányan sajnálják, hogy ez ennyi ideig tartott, mire ezt megtanultam. Ez az anglocentrizm, az anglocentrizmus, ez az a szó. Lehet, hogy még a tolmácsok sem ismerik, de egyébként ezt úgy határozzák meg, hogy tudatos vagy tudattalan eh, gyakorlata annak, hogy eh, a férfiakat, vagy a férfi nézőpontot eh, helyezzük a gondolkodásunk középpontjába, a világnézetünk középpontjába, tehát andro és nem anglosexizm. Portland tudós cikkében lehetett erről olvasni a mobilitással kapcsolatban. És ez az androcentrizmus, ez egy olyan dolog, amivel szemben nagyon óvatosnak kell lennünk, fel kell lépni. Nyilván a szoptatás, a pelenkacsere, a repülőgépeken utazó várandós hölgyek, állapotos hölgyek helyzete nagyon fontos, de nem szabadna rájuk korlátozni ezt a fajta figyelmet, amit a témának szentelünk. Mindannyiunknak le kell vonni a tanulságokat az eddigi tapasztalatokból, és nem csak a turizmusról, az idegenforgalomról van itt szó, hanem egy kicsit a saját házunk tájáról is én megdöbbentem a minap, amikor az egyik parlamenti autó megérkezett értem, hogy a Strasburgi ülésre elvigyen engem, és egy hölgy sofőr ült benne. Én meglepődtem, megkérdeztem a hölgyet, hogy na hát én még sosem utaztam egy olyan parlamenti autóban, amelynek hölgy lett volna a vezetője. És ő elmagyarázta nekem, ez a hölgy választként, hogy a 90 sofőrből kettő összesen hölgy. Úgyhogy szerintem a saját házunk táján is van mit rendbe tenni még bőven. Hát nyilván az ambíciónknak, az igyekezetünknek azt kell céloznia, hogy az utasok, mindenki, aki a közlekedési eszközöket használja, egyformán hozzáférhessen ezekhez, tehát a nemtől függően, mindenki emberi lény, és tiszteletet érdemel, nem csak azért, mert valaki mondjuk szoptat, és nem csak azért, mert mondjuk nehezen jutna el egy üléshez a repülőgépeken, hanem az összes többi okból emberi lény, és ezért tiszteletet érdemel mindenki. Én ilyenfajta megközelítést alkalmaznék, és tennék javaslatokat e tekintetben. Köszönöm. Ines Köszönjük, Ines Ayala szender következik. Bueno, me alegro que algunos... Nagyon jó. Értem az elhangzottakat, és örülök annak, hogy most már vannak olyan kollégák, akik az androcentrizmus kifejezést most már ismerik, akkor is, hogyha ez egy kicsit késő, de jobb később, mint soha. Köszöntjük a klubban. Már több száz éve létezik ez a dolog. Nielsen úrnak szeretnék köszönetet mondani, köszönetet mondok a véleményért, és tudom, hogy ez egy kényes téma, és azt is tudom, hogy az előadó egy olyan országból származik, amely élen jár az intézkedések a különböző kampányok tekintetében, tehát ők vezető szerepet játszanak, a férfiak és nők egyformán hozzáférnek a közlekedési szolgáltatásokhoz, eszközökhöz, és azt is tudom, hogy nagyon sokat tettek már ami a nemek közötti fizetések közti szakadékot illeti ebben a kérdésben is. Az igaz, hogy a szöveg a szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szól, de azért maguk a szolgáltatások nem semlegesek. Amiatt, ahogy a szolgáltatás nyújtók, a szolgáltatók ezeket nyújtják. Tulajdonképpen ez mind egybe tartozik. Úgyhogy én nagyra becsülném, hogyha valami fajta ajánlás lehetne a szolgáltatási csomag, csomag kapcsán, és mondjuk a turizmussal foglalkoznánk, mert lehet, hogy az ő figyelmüket elkerüli, hogy kihez jut el a szolgáltatás, vagy hogy ki hol dolgozik. Gondoljunk például a takarító személyzetre, a hölgyekre, akik a szállodákban dolgoznak, ez szinte rabszolgamunka. És a női migránsok munkakörülményei például az éttermek konyháiban, vagy a szállodák konyháiban eléggé rosszak. Tehát szerintem jó lenne a bizottság és a tagállamok figyelmét is felhívni erre, őket a hicsit a jó irányba terelni, és elmondani nekik, hogy a szolgáltatás nyújtás az nem feltétlen semleges. Itt nem csak arról van szó, hogy másod mi történik, hanem mindenki egy kicsit a saját hazajatáján is körül kellene, hogy nézzen. Úgyhogy én Krémer úrnak ezt javaslom, Tudom, hogy ő is tisztában van ezekkel a témákkal, Bulc biztos is pont a nyári szünet előtt szervezett egy intenzív szemináriumot a nőkkel kapcsolatban. Azt hiszem az volt a pontos cím, hogy nők a közlekedésben és a mobilitás, vagy valami ilyesmi. A biztos asszony bemutatta ezeknek a szeminárium, ennek a szemináriumnak a következtetéseit is, talán a liberális frakciónak, ha jól emlékszem. De esetleg meghívhatnánk Bulc biztost a mi szakbizottságunkba, hogy jöjjön el és nekünk is számoljon be ezekről a következtetésekről egyik kollégánk részt vett, még az is lehet, ha jól emlékszem, hogy fel is szólalt ezen a szemináriumon, de az, arra biztosan emlékszem, hogy hallottam tőle, hogy nagyon érdekes volt ez, és nagyon érdekes ez a közlekedési szolgáltatások esetében is. Itt a szolgáltatás nyújtásra is gondolok. Nem csak a szolgáltatások tartalmára. Aztán, ami pedig a Horizont 2020-at illeti, a kutatási főigazgatóság, nagyon is érdeklődött ez iránt, tehát hogy hogyan lehetne megvalósítani olyan fellépést, hogy az egyelő hozzáférést a szolgáltatásokhoz garantálni tudják, a menedzsment, a design témái is bejönnek itt a képbe, tehát szerintem a bizottságnak itt lehetne ajánlásokat tenni, lehetne, azt meg lehetne kérni őket, hogy a közlekedési szektorban ugyanezt az a megközelítést alkalmazzák. És végül, de nem utolsó sorban szeretnék a tájékoztatásról egy picit szólni. Nyilván a, a nők, a fogyatékossággal élő nők helyzete is nagyon fontos, amire oda kellene figyelni, pedig ez nem történik meg elég gyakran. Például a közlekedéshez való hozzáférés vagy a turizmushoz való hozzáférés témájában, gyakran beszélnek a fogyatékkal élőkről, de a nők, akik idézőjelben fogyatékossággal élnek, szintén komoly problémákat élhetnek meg. Köszönöm szépen, és Lucy Anderson következik. Köszönöm, elnök úr, én támogatom Nielsen úr véleményét, véleménytervezetét. Szerintem kiváló a szöveg, és különösképpen a liberális frakció által megfogalmazott megjegyzésekkel értek egyet. Ki kell szélesíteni a nézőpontunkat. Nem mindig a nők nyújtják a gondozást, de előfordul, hogy a nők a közlekedési eszközökön gyerekekkel, idősebb rokonokkal utaznak, babakocsival és így tovább, és a hozzáférés az nagyon-nagyon komoly kérdés. Itt szerte Európában ezzel foglalkozni kellene, hogy akadálymentesítettek legyenek ezek. Vannak olyan városok, olyan területek Európában, ahol sokkal jobb a helyzet, mint másút, de rendkívül fontos, hogy kiegyenlítsük ezeket a különbségeket. A nemek esélyegyelőségével foglalkozó Európai Intézet már felhívta a figyelmet erre, hogy az infrastruktúra hogy tér el egymástól az egyes tagállamokban, és itt nagyon fontos a turizmus is. Gondoljunk bele abba, hogyha mondjuk a nők már eleve tudják, hogy egy olyan helyre utaznak, ahol nagyon-nagyon nehéz lesz a számukra és a családjuk számára a közlekedés, tehát nem tudnak majd közlekedni. Lehet, hogy idegenforgalmi szempontokból barátságos, turistabarát helyre mennek, de ha mondjuk a kisgyerekekkel vagy idős rokonokkal nem lehet utazni a közlekedési eszközökön, akkor nagyon kevéssé válik vonzóvá ez az úti cél a számukra, és az is előfordulhat azért sokszor, hogy férfiak utaznak a gyerekekkel, tehát azt hiszem a közvélemény érdeke ez, hogy mindenki számára megfelelő legyen a használhatóság. Köszönjük a bizottság részéről. Elária Matoduro asszony kap szót a jogi szolgálattól. Thank you, Mr. Chair. Thank you, the honorable members for... Köszönöm szépen, tisztelt uh, elnök úr. Ami a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó irányelvet illeti, a bizottság hangsúlyozza, hogy minden tagállam lépéseket tett ennek saját tagállami jogszabályba való beültetése érdekében. A bizottság továbbra is figyelemmel követi majd az ilyen jellegű tevékenységeket, és megpróbál meggyőződni arról, hogy a tagállamok optimalizálják a lehetőségeiket. Nem gondoljuk, hogy módosítókat kellene javasolni az irányelvre vonatkozóan, azonban az átültetés hiányosságait orvosolni kell illetve vannak derogációk is. A bizottság két szabásértési eljárást ill, indított útjára, illetve intenzív párbeszédet folytat a tagállamokkal annak érdekében, hogy az irányel valóban megvalósuljon. Elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy ez az irányelv valóban megfelelően érvényesüljön, és nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament odafigyel a nemek közötti egyenlőség kérdésre. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük, és még egyszer a jelentéstevő Jens Nielsen kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok ezért az eszmecseréért, és várom a kollégák módosítóit, amelyekkel remélhetőleg még javul a szöveg. Ez egy vélemény, amelyet a Femszakbizottság részére készítünk. Ez azt jelenti, hogy rövidnek, tömörnek kell lennie, és olyan területekről, olyan témákról kell szólnia, amelyek a szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. Nagy örömmel látom, hogy a turizmust kívánják jobban kiemelni a kollégák, ez mindenképpen olyasmi, ami hasznos volna. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! A módosítók benyújtásának határideje szeptember 8-a déli 12 óra. Haladunk tovább a napi rendben, mégpedig munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások az Európai Struktúrális és Beruházási Alapok hozzájárulásának maximalizására. Zlotowski képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az elnök sajnos mikrofon nélkül szól hozzá, csak nem hallják. Jó, akkor most lengyelül fogok beszélni. Röviden szeretném bemutatni a legfőbb pontokat abban a véleménytervezetben, amelyet a regé Szakbizottság számára készítettem. A korábbi találkozó alkalmával is kiderült már, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, és igen nagy érdeklődést vált ki a szakbizottság tagjai között. Az a kilenc pont, amely önök előtt van, nyilván nem kimerítő, de hát még csak most kezdtük el a munkát ezzel kapcsolatosan. Hangsúlyozni szeretném, hogy az európai strukturális alapok rendkívül módon hozzájárulnak az infrastruktúra javításához a tagállamokban. Különböző alapjaink vannak, különböző alapok állnak rendelkezésre, és ennek hála a közlekedés az európai gazdaság gerincévé motorjává vált, ugyanakkor azt is el kell ismernünk, hogy történtek hibák. Sok ambiciózus, nagyra törő projektet sikerült lezárni, de vannak hézagok, hiányosságok is az infrastruktúrában, ez főként a határmenti területeken válik nyilvánvalóvá. A tentét e e törzshálózat kiépítése nem lesz lehetséges, hogy anél, nem lesz lehetséges, hogy a strukturális és beruházási alapok a potenciáját nem használjuk ki teljes körön. A siker kulcsa a megfelelő tervezés. Figyelembe kell venni a nemzeti perspektívát is, valamint a régiók és a helyi entitások szükségleteit is, őket jobban be kell vonni a döntéshozatali folyamatba. biztosítanunk kell, hogy a tagállamok hozzáférhessenek a megfelelő szakértelemhez, ami a beruházásokat illeti. Emellett jobban oda kellene figyelnünk nem csak az alapok felhasználására, hanem arra is, hogy a pénzekkel megépített infrastruktúrák egy szerves egész logikus részét képezik. A közép és kelet-európai országok számára ez különösen fontos, ugyanis ezen múlik részben az európai integrációnk is. Várom a véleményüket, és remélem, hogy sikerül ezt a véleményt sikeresen megszövegeznünk, és sikerül kiegészítenünk még további fontos pontokkal, melyek eddig kimaradtak. Köszönöm. Köszönjük. Wim Vandekám következik. Voorzitter, dank u wel. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani Kazmusznak az elvégzett munkájához, munkájáért. Egyetértek annak tartalmával, illetve egyetértek a felvetett témákkal is. Egyetlen egy kérdésem lenne, Az Európai Bizottság nagyon sok munkát végzett a használt vagy elveszíted elven, és szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. Közép- és Kelet-Európában, a kohéziós országokban gyakran látjuk ennek értelmét. A kérdésem pedig az, hogy nem kellene erre nagyobb figyelmet szánni, hiszen a közlekedési infrastruktúrába pénzeket folyósítunk, aztán ezeket nem használják föl. mert nem születnek meg a környezetvédelmi hatástanulmányok, illetve a regionális hatás, a hatóságoknál elakad a dolog. Tehát szerintem a use it or lose it, tehát használt föl, vagy elveszíted elvet kellene kellene érvényesíteni sokkal keményebben. Köszönöm szépen. Talán egy kis megjegyzés a részemről is. A use it or lose it nem csak a bizottságon múlik. Mi parlamentként és nagy többséggel elfogadtuk ezt az elvet az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Azt láttuk, hogy a pénzt elköltötték, a projekteket viszont elhalasztották, nem készültek el időben, ilyenkor nyomást kell gyakorolni. Tehát nem csak a bizottság felelős ezért, hanem mi is így döntöttünk a következő Krisztin Rivodalon. Merci, euh, président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, először is szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek a véleményért. Szerintem jó irányba halad ez, hiszen a strukturális alapokra összpontosít, illetve a megfelelő rendszerek kialakítására. Egy-két megjegyzéssel élnék, ezeket egyébként a nyár előtt is megtettem. Oda kell figyelnünk az európai alapok és a közlekedés közötti ö, szinergiára, a megfelelő hatékony finanszírozásra. Második megjegyzésem a tematikus koncentrációra vonatkozik, ugye ez is a struktúrás alapok keretében történik, de nagyon fontos, hogy ez, ez ne korlátozza a régiók azon lehetőségét, hogy fenntartható fejlődés irányába ruházzanak be. Aztán azt gondoljuk, hogy a bizottságnak rugalmasabbnak kellene lennie, valamilyen nagyobb játékteret biztosítani a régióknak. Aztán a pénzügyi eszközök hatása, illetve eredményessége nem kielégítő. Nagyon fontos az interkonnektivitás Európában, és erre vonatkozóan megfelelőbb eszközöket kell létrehozni. Aztán egyszerűsítésre van szükség, és ennek érdekében fontosnak tartjuk hogy az struktúrás alapok és az állami támogatás megfelelő kapcsolatban legyen egymással. Nagyon sokszor a bonyolult szabályozás gátat vet a fejlődésnek. Köszönöm. Danke sehr. Jetzt von Miltenberg. Köszönjük Mathis von Miltenberg. Ook al ben ik niet officieel de schaduwrapporteur namens. Köszönöm szépen. Elnök úr, az árnyékjelentéstevő feladatát vettem át. Köszönöm szépen a jelentéstervezetet, nagyon is érdekel ez a téma azért, mert a Regi Bizottságban a saját kezdeményezésű jelentés jelentéstevője vagyok, ezért egy-két megjegyzéssel egészítenem ki a mai vitát. Szerintem kihagyott lehetőség az, hogy ebben a vázlatban, ebben a jelentéstervezetben a fenntartható mobilitásra nem helyezünk nagyobb hangsúlyt, nem nevezzük meg ezeket pontosan. Az ESIF kapcsán pedig nem csak a közlekedési infrastruktúrára kellene odafigyelnünk, hanem az alacsony szénkibocsátású gazdaságot kellene előre mozdítani, illetve az éghajlatváltozás mm, hatását csökkenteni. Nem csak Közép- és Kelet-Európáról van szó, hanem Európa teljes térségéről. Szerintem nem szerencsés pusztán Közép- és Kelet-Európát megnevezni. Aztán, hogyha megnézzük az intelligens közlekedési rendszereket, akkor illetve az intelligens logisztikai megoldásokat, a fenntartható ö, városi mobilitást, ezek olyan kérdések, amelyeknek szerintem érvényesülnie kellene ebben a jelentésben. Az Európai Struktúrás és Beruházási Alapnak meg kellene jelennie bizonyos ágazatokban, olyan ágazatokban, amely kapcsolódik a turizmushoz, illetve a közlekedéshez. Gondolok itt a, a gépjármű ágazatra például, ahol megfelelő kompetenciákat lehetne kialakítani az európai beruházási alap segítségével. A turizmusra nagyobb hangsúlyt kell fektetni, úgyhogy nagyon reméljük, hogy egy jó jelentést sikerül majd összeállítani. Karim Adeli következik. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, egyetértek kollégámmal, Mátisszal. Valóban abba kell hagyni azt, hogy az éghajlatváltozási szövegeket megszavazzuk, hiszen azt látjuk, hogy a parlamentnek, illetve az Európai Bizottságnak projekteket kellene létrehozni, létrehoznia ebbe az irányba mutató projekteket, amelyeket aztán mi társfinanszírozunk. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy valamikor meg kell, hogy értsük, hogy milyen projektekről van szó, például az autópályák kibővítése, olyan ágazatokról van szó, amelyben valóban beruházásokat kell eszközölni. Szerintem ebben a jelentésben egyértelműen a jövőbeli beruházásokat kell irányba állítani, a városi fenntartható mobilitásra összpontosítani, valamint az új technológiákra. Nos, azt gondolom, hogy megfelelő kérdéseket kell föltennünk három célkitűzésre vonatkozóan a széndiokszid, a kibocsátás, a biztonság, és amikor a beruházásokról beszélünk, akkor fontos hogy a külső költségeket minimalizáljuk. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben az átadott üzenet az kell, hogy legyen, hogy át kell lépnünk végre a 21. századba a városi fenntartható mobilitásra kell összpontosítanunk, amely munkahelyeket teremt. Tehát azt várom ettől a jelentést, hogy egyértelmű üzenetet fogalmazzon meg. Ébernek kell lennünk, mert úgy gondolom, hogy a Európai Parlamentként bizony nagyon fontos szerepet töltünk be. Ines Ayala Sender. következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a szövegben szereplő javaslatokat. Egy pont kapcsán azonban szeretnék kiegészítő információt kérni a nemzeti tervek és az Európai Unió tervezések között ellentmondás feszül, sőt mondhatnánk azt is, hogy a kormányokkal van gond, hiszen végezetül is ez a tanács döntése volt. Van egy remek tervezés, van egy remek finanszírozás, amely azonban nem mindig oda jut el, ahová el kellene jutnia, és ami a nemzeti tervezést illeti, a nemzeti tervek nem mindig állnak összhangban az európai tervekkel, programokkal. Ez gondot okoz. Talán érdemes lenne az európai tervezést is tematizálni, legalábbis a transeurópai hálózatok szempontjából azért, hogy elérjük azt, hogy a tagállamok is figyelembe vegyék ezt a nemzeti tervek elkészítésekor. És amikor a kormányokról beszélünk, azokat emlegetjük, akkor nyilvánvalóan a tanácsról van szó, arra gondolunk. A déli országokban, a déli tagállamokban megvannak a szükséges kapacitások, de a megszorító politika és Katainen úr feltételei miatt nem tudunk olyan könnyen költekezni. Hazámban most fogadjuk majd el a költségvetést szeptemberben, még mielőtt lezárulna az idei év, és aztán a későbbiekben már nem lesz lehetőség arra, hogy a költségvetésen túlmenően költekezzünk, és hát az új tagállamoknak is vannak gondjaik az időzítéssel, az N plusz 1, N plusz 2, N plusz 3 révén nagyon oda kell figyelni, hogy időben elköltsék az infrastruktúrára szánt pénzeket, nincs elég idő, nincs elég kapacitás sem ezekben az országokban, és tudom például azt, hogy Romániában a regionális alapok témája egy nagyon fontos kérdéskör. A kapacitásokkal is van gond. A berlini repülőtérre gondolok. Önök talán még jobban tudják, mint én, hogy vannak bizonyos személyek vagy szervezetek, akik nem akarják betartani szükségszerűen a szabályokat. Minden esetre az a lényeg, hogy a tervezésben, a nemzeti tervezésben az európai programokat is vegyék figyelembe, valahogy kötelezni kellene a tagállamokat arra, hogy a transeurópai hálózatokhoz kötődő szabályokat betartsák és eleget tegyenek az azokban lefektetettekben. Ön is tudja, Krámer úr, hogy a nemzeti tervezés nem mindig függ össze sőt néha köszönő viszonyban sincs az európai tervezéssel. Igen, hangzik az válasz, ezt tapasztaltuk, bizonyos nagy projektek esetében a tagállamok nemet mondtak arra, amit mi szerettünk volna, és mi parlamentként csak társfinanszírozó szerepet töltünk be. Hogyha a tagállamok nem járulnak hozzá a finanszírozáshoz, és nem akarják az adott projektet megvalósítani, akkor nem tudunk tenni semmit. De nem is az a lényeg, hogy mi határozzuk meg, hogy ők mit tegyenek, hiszen nem finanszírozzuk száz százalékban az adott projektekbe, projekteket. Hogyha a tagállamok finanszírozzák 60-70 százalékban az adott projektet, akkor el kell fogadni, hogy a tagállamok döntik el, hogy mely projekt élvez prioritást és mely nem. Szükség van azonban a jó együttműködésre is. Nemrég a balti térségben jártam, és ott az európai projektek nagyon fontosak, szükség van rájuk, mégis vitatkoznak a részleteken. De tudom, hogy Németországban hogy megy ez, ott is, hogyha tartományokon átívelően akarunk projekteket megvalósítani, ez is nehézségekbe ütközik. Nálunk sincs minden rendben, úgyhogy ilyenkor nem igazán lehet újjal mutogatni másokra. Gustav Heinemann szeretem idézni ilyenkor, egykori szövetségi minisztert, aki azt mondta, hogy ha egy ujjal mutatsz valakire, akkor majd hárommal, három ujjal mutatnak vissza rád. Most az Európai Bizottság képviselője következik. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek. Külön köszönet az élénk vitáért. Nagy öröm számomra az, hogy látom, hogy mennyire szélesedik a látókörünk, és azt látom, hogy a mai megbeszélés egyre mélyebbre vezet, és tovább javítja majd a jelentést. Egy-két megjegyzéssel élnék, hogyha megengedik, három gondolatot emelnék ki. Az egyik ezek közül az átfogó közlekedési terv a bizottság részéről, a nemzeti közlekedési tervek az ex ante kondicionitás részét képezik, és a kohéziós politikába első ízben kerülnek be kötelező követelmények ezek, a finanszírozás előfeltételei, és a bizottság ezt nagyon fontos lépésnek tartja, hiszen egy kulcsfontosságú követelményről van szó, amelyel az alapok egyszerűsítését, koncentrációját, illetve hatékonyságát tudjuk javítani. Ebben a kontextusban fontos hangsúlyozni, a fenntarthatóságot, illetve a regionális aspektust. Hogyha az alapok kiváltják a hiányzó lánc szemeket, de ahogyan rámutattak a képviselők, fontos az is, hogy a Connecting Europe, tehát az európai összekapcsolási eszköz is nagyon fontos szerepet tölt be. A use or lose, tehát felhasznált vagy elveszíted elv kapcsán a technikai segítségnyújtás aspektusát kívánom fölvetni. A kohéziós politika ezt nyújtja, ez egy tanulási ív, egy tanulási görbe. 2007 13 időszakában alkalmaztuk ezt az előző facilitás keretében, az előző programozási időszakban. Önnek célja az, hogy az egészséges infrastruktúrális projektek létrehozását segítse, hiszen bizonyos tagállamok itt esetleg még nem rendelkeznek megfelelő szaktudással. A harmadik megjegyzésem pedig, a KKV-kra vonatkozik. A KKV-knek nyújtott támogatásra. Fontos, hogy a kedvezményezettek könnyebben hozzáférjenek az alapokhoz. Gördülékenyebb legyen a pénzek lehívása, És szeretném fölhívni a figyelmet a bizottság egyszerűsítési kezdeményezésére, illetve jelenlegi erőfeszítésekre, Például az egyszerűsítésre vonatkozó magas szintű munkacsoport létrehozása, amely szintén ezt a célt szolgálja. És olyan megoldásokat javasol, amely segíti az alapok lehívását, illetve odafigyel a nemzeti szintű további követelményekre is. Szóval Köszönjük szépen, és most zárásképpen még egyszer a jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket, nagyon érdekesek voltak ezek a vélemények, amelyeket a kollégáktól hallottam, leginkább a kiegyensúlyozott közlekedéssel kapcsolatos megjegyzések. Ez a jelentés pontosan arról szól, hogy mennyire fontos a kelet-európai tagállamoknak is ezeknek az alapoknak a felhasználása. Persze nem arról van szó, hogy csak és kizárólag rájuk koncentrálunk, de ők is fontosak és nyilván ebben a dokumentumban mi véleményt készítünk egy másik szakbizottságnak, tehát e- ebből az következik, hogy nem lehet túlságosan hosszadalmas ez a szöveg, korlátai vannak, és nyilván az összes témával, amit felmerült, a rendelkezés álló helyen belül kell foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát röviden és velősen, ez a lényeg. Meglátjuk majd, hogy sikerül-e ennek megfelelni. Ezt a napi rendi pontot is lezártuk. Szeptember 8-a déli 12 óra módosító benyújtásának határideje. Kommen wir jetzt eigentlich zur nächsten Rolle, aber der Berichterstatter ist nicht da. Elvileg a következő napi rendi pontra térnénk át, de még nincs itt a jelentéstevő, viszont hamarosan érkezik, úgyhogy rövid szünetet tartunk. Oh, er ist gerade gekommen, danke. Épp most érkezett meg, akkor haladhatunk tovább. Okay, wir können jetzt... Rendben, akkor haladhatunk tovább. Van de Kamp úr, haladunk tovább. A horgászturizmus szerepe a halászat diversifikálásában a téma. István Újhelyi, Újhelyi István, bocsánat, ő a jelentéstevőnk, övé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottság! 10.30-ra volt kiírva, azért érkeztem most vissza, mert közben egy delegációm van Magyarországról, elnézést. Ígérem, hogy rövid leszek, a Halászati Bizottságnak van egy jelentése, amelyhez én egy véleményt nyújtok be most önöknek, a bizottságnak egy tervezetet, és aztán utána, hogyha abban egyetértés van, akkor ez megy tovább a Halászati Bizottság részére. Magyarként, olyan ország állampolgáraként, akiknek nincsen tengere, igencsak sokat kellett tanulmányozzuk a kollégákkal, hogy a tengeri országoknak a halászata hogy néz ki, de ez egy szép feladat volt, ismét sokat tanultam. Azért vállalkoztam erre, mert a halászattal kapcsolatban a turizmus politika egyre több helyen jön elő, és európai parlamenti képviselőként kifejezetten azt gondolom, hogy nekünk ebből a bizottságból ki kell tudjuk egészíteni, a, bizot, a halászati bizottság jelentését, a számunkra fontos, tehát a turizmus kapcsán előkerülő akár új munkahelyeket biztosító, akár pedig az európai turizmust kiszélesítő megjegyzéseinket, javaslatainkat. A halászattal kapcsolatos turizmusnak számos formája létezik a tagországok többségében, és persze elsősorban a mediterrán országokban ez különösen jelentős. A tengeri és tengerpart menti vízhez kötődő tevékenységek jól ismertek, beleértve a hobbihorgászatot, a horgászturizmust is, ami nem csak a tengerpartokon, hanem a belvizek területén is jelen van. Az előkészítő munka során a kollégák számos szakmai szervezettel felvették a kapcsolatot, ezt azért tartom fontosnak megjegyezni, mert hogy kell, hogy lássa a turisztikai szakma, hogy minden egyes olyan kérdésben, amelyben nekik is lehet érdekük, ott mi, mint bizottság megkeressük őket és egyeztetünk velük. A legfontosabb megállapításaink. A turizmusról szóló 2010-es közlemény és a tavalyi parlamenti jelentés is kiemeli, hogy az európai turizmus egyik legfontosabb célja a fenntartható, felelősségteljes és minőségi turizmus. A második, hogy tudnunk kell a turisták, az utazók ma már rendkívül tájékozottak, egy mobil applikációval szinte minden információ napra készen elérhető, ezért ha az adott régió, egy kis térség fejlődni szeretne, akkor még ha ez eddig egy halászattal kapcsolatban fontos és ebből megélhetést, munkahelyeket biztosító régió, akkor is a turisták érdekében a tájékoztatásra, a minőségre, a hitelességre és az legjobb ár-érték arány biztosítására oda kell figyeljenek, Érdekes volt, hogy ilyen térségek képviselőivel is tudtak kollégáim egyeztetni, és ők is látják, hogy az elmúlt egy-két évtizedben mennyit változott a korábban csak a halászatra, mint bevételi forrásra koncentráló kistérségek, ma már a halászati turizmus felé is egyre többet nyitnak. Azt tudnunk kell, hogy a tömegturizmus korszaka után most egyre több a ma még érintetlen vidéki és partmenti területek irányába elmozduló turizmus, tehát olyan a partoktól távolabb lévő, eddig kevésbé a turisták által felfedezett térségekben is új lehetőségeket adhat a horgászturizmus például, ami eddig nem volt jelen. Külön fontos, és ezt kiemeltük, hogy a helyi halászatból élő közösségeknek meg kell tudni őrizni az identitásukat, tehát ökobarát, környezetbarát turizmuspolitikára van szükség. Szeretnénk kérni, hogy egy egységes fogalom meghatározás legyen, hogy mit jelent a halászati turizmus. Több országban, például Írország, Románia, Lengyelország egyre komolyabb üzleti szegmens a hobbihorgászat, most már utazási irodák szakosodnak rá, ezért kérjük a bizottságtól, hogy elemezze a hobbihorgászat szárazföldi turizmusra gyakorolt hatását. Külön kérés volt, hogy az uniós pénzügyi támogatások lehető legnagyobb mértékű felhasználását tegyük lehetővé eh, a tengerekkel kapcsolatos turisztikai programok felhasználásakor, gondolva a halászati turizmusra is, több jól működő színvonalas hálózat van. Éppen ezért páneurópai párbeszéd megteremtését szorgalmazzuk a turizmus és a halászati csoportok és a kikötők szervezetei között. És végül fontos a nagyobb láthatóság a meglévő uniós weboldalokon, portálokon és a halászattal, horgászattal kapcsolatos információk területén, tehát például a visiteurope.com oldalon külön rész a fenntartható halászati turisztikai célpontokról. Tisztelt Bizottság, az utolsó megjegyzésem, hogy kifejezetten javasoljuk, hogy a KKV-knak szóló kis- és középvállalkozási portálon is a horgászati, halászati turizmussal foglalkozzunk. Ennyit röviden, a jelentés vélemény, jelentéshez benyújtott véleménytervezetem olvasható, és bárkinek bármilyen megjegyzése van, azt természetesen beépítjük. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Az árnyék jelentéstevők nincsenek itt. Wim Bandekám de kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én a magam részéről egyáltalán nem szeretem a horgászatot, sőt, gyűlölöm a vizet. Scheveningenben élek, és Hága környékén rengeteg olyan turisztikai vállalkozás van, olyan cég, amely a horgászattal foglalkozik, vannak olyan horgászok és halászok, akik eh, a turizmus ezen ágát szeretnék előmozdítani. Vannak igazi halászok, akik csak, egyszerűen csak halászni akarnak, és aztán vannak olyanok, akik nagyobb arányú diversifikációt szeretnének. Szerintem a véleménytervezet kiváló, de csak de felmerült bennem, mindjárt mondom, hogy melyik pontra gondolok, a kilences pont alatt. Az Európai Tengeri és Halászati pot talán fel lehet, fel lehet-e használni ezt az alapot turisztikai célkitűzések elérésére. Nyilván tehetünk ilyen jellegű javaslatot, de bele kell gondolni abba is, hogy a halászati ágazat sok országban nehézségekkel küzd, és akkor most turisztikai célokra is használnánk ezeket a pénzeket. Nem tudom, hogy ez rendben van-e, illetve hogy ez lehetséges-e. Kérdés, hogy a turizmus, mint olyan, szerepel-e célkitűzésként az alapot szabályozó szabályokban? Köszönöm. Köszönjük, Robert Zéle. Köszönöm szépen, Ruzsa Tamasics nevében szólok. Üdvözlöm a jelentést illetve üdvözlöm azt is, hogy olyan stratégiákat kívánunk létrehozni, amely a gazdaságokat diversifikálná, illetve munkahelyeket teremteni és a családok életét javítaná. Segíteni azon közösségeket, akik a halászati szektorra támaszkodnak. Vannak azonban akadályok, e, ez pedig a szabályozási keret, különösen a kisebb kereskedelmi hajózásra vonatkozó szabályokra gondolok. Az árnyékjelentéstevő támogatja az Európai Halászati Hálózat létrehozását, illetve a flegek munkáját, annak létrehozását, együtt kell működni ők a különböző szereplőknek, annak érdekében, hogy azonosítsák a projekteket, illetve megfelelő pénzügyi támogatást tudjanak lehívni, illetve valóban megvalósulhasson a diversifikáció. Elmondtuk már többször, hogy a akciócsoportoknak együtt kell működniük, és segíteniük kell azt, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap lehetőségeit kiaknázzuk. Nem támogatjuk azt, hogy az MFF keretében ö, kerüljön sor a támogatásra. Itt a nők kérdése merült föl, erről már beszéltünk a külön ülésünk alkalmával. Köszönjük, Izaskun Bilbao. Köszönöm szépen, elnök úr. Meissner asszony nevében szólalok fel, aki a, az árnyék jelentéstevője ennek a véleménytervezetnek a mi részünkről. Az ALDE üdvözli ezt a saját kezdeményezésű jelentést, ugyanis a cél az, hogy segítsünk fellendíteni a horgászathoz kapcsolódó turizmust. Rengeteg családi vállalkozás működik ezen a területen. A regionális turizmus területén nagyon vonzó üzleti modellel rendelkeznek, és környezetbarát vállalkozásokként is működnek egyúttal. Az árnyék jelentéstevőnk két dolgot szeretne kiemelni, a hetes és a kilences cikkek, illetve bekezdések, a fő kihívást teszik szóvá, ez maga a végrehajtás a gyakorlatban. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy rengeteg nemzeti és európai jogszabály vonatkozik erre a területre, és hogyha egy adott vállalat szeretne a turizmus ezen ágazatában tevékenykedni, rengeteg akadályba ütközik. A halászoknak nagyon nehéz elmozdulni a halászati turizmus irányába. Németországban több száz vállalkozás működik, amely szeretne beruházni ebbe az ágazatba, de nem használhatják a hajóikat erre a célra, és nem építhetnek ki új létesítményeket, mert a nagyon szigorú szabályok ezt megakadályozzák. Ezért az EMFF pénzeket kellene felhasználniuk erre, azonban ez nem mindig lehetséges nem mindig tudják felhasználni ezeket a pénzeket a halászati turizmushoz való alkalmazkodás céljából, ugyanakkor azonban erre szükség lenne, ezért a 21-es, 22-es cikket nagymértékben támogatjuk. Ugyanakkor jó ötlet lenne további készségek elsajátítását is lehetővé tenni a halászok számára, amely készségekre szükség van a halászati turizmushoz. Ezeket szerette volna elmondani Meissner asszony és a saját személyes véleményemet is szeretném most elmondani. Egyetértünk azzal, hogy a halászati ágazatot diverzifikálni kell. Úgy hiszem azonban, hogy nem csak a turizmus és a közlekedés szempontjából kell ezt néznünk, hanem az EMFF szempontjából is. A halászati szakbizottságnak is tagja vagyok. Amikor diversifikációról beszélünk, akkor egy olyan helyi, lokális jellegű ágazatról beszélünk, amelynek nagyon erős identitása van. A turizmusnak egy különös válfajában működhet ugyan, de az ágazat egy válságon megy keresztül, ezt is látni kell. Gond van a halászati kvótákkal például. Részben azért érdeklődnek ezek a cégek, vállalatok a turizmus iránt, mert nem halászhatnak eleget, vagy nem annyit, amennyit szeretnének. Rengeteget foglalkozunk a fenntarthatóság kérdésével, rengeteget dolgozunk azon, hogy biztosítsuk, hogy azok a halászati flották, amelyek többet szeretnének dolgozni, ezt megtehessék, úgyhogy itt némileg ellentmondás feszül. Az e MFF-re támaszkodunk, abból kívánunk pénzeket fordítani a turisztikai halászat, illetve a halászati turizmus előmozdítására, ugyanakkor nem elég magasak a kvóták ahhoz, hogy a halászati flották egész évben halászni tudjanak, ezért van szükség a diversifikációra. Ezen érdemes lenne elgondolkodni szerintem. A halászok szempontjából illetve a halászat szempontjából szemlélve ezt az egész kérdést, más pénzeket kellene, más forrásokat kellene biztosítani a turisztikai fejlesztések végrehajtásához. Egyetértünk tehát azzal, hogy ez egy olyan opció, amely a diversifikáció irányába hat, azt gondolom, hogy mindenek előtt azokra a halászokra és halászati vállalkozásokra kell itt összpontosítani, akiknek nincs elég kvótájuk, és ezért diversifikálniuk kell. Nyilvánvalóan a pénzekre azért van szükség, mert át kell alakítani a hajókat. Hogyha egy adott halászhajó az évnek mindössze három hónapjában halászhat, akkor nyilvánvalóan a turisztikai felhasználáshoz át kell alakítani a hajókat, erre kellene felhasználni az összegeket, és persze a képzés is nagyon fontos. Tehát a forrásokhoz való hozzáférés egyrészt, és a halászok képzése másrészt, azért, hogy megtérülő legyen a turisztikai tevékenység is, és így életben tarthassuk az ágazatot és természetesen a nők szerepét is ki kell emelnünk, amikor a halászatról és a diversifikációról beszélünk. A nők Európában nagyon sok területen, a partvidéken nagyon fontos szerepet játszottak eddig is, Részben nekik köszönhető, hogy életben tudtuk tartani az ágazatot, de ami a diversifikációt életé, a nőknek nem mindig egyszerű a helyzet, és sokszor nem jutnak el hozzájuk a források. Úgy vélem, hogy a halászat fogalmának meghatározásáról is beszélnünk kell, a halászat definíciójáról, mert sokszor az az érzésem, hogy sok halászati, hagyományos halászati régióban sokkal több a turista hajó, mint a halászhajó. Pontosan meg kell halász, határozunk tehát a halászat fogalmát, is, meg kell vizsgálnunk, hogy a rekreációs, szabadidei halászat milyen hatással van a halászatra magára. Tehát a kvóta kérdést meg kell vizsgálnunk, és azt hiszem, hogy itt nagyon sok szempontot kell figyelembe vennünk összességében. Köszönjük szépen, Karina Delli. Merci, euh, monsieur le, le président. Je voudrais... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Jill Evans uh, árnyékjelentéstevő nem tudott eljönni. Ő azonban üdvözli ezt a jelentést, és gratulál a jelentéstevőnek. Szeretné fölhívni a jelentéstevő figyelmét a halászati turizmus feladatára, ez pedig nem más, mint a, a nemzeti örökség megvédése, a nemzeti örökség védelme, tehát a környezetvédelmi kérdések. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy forrásként működjön a fenntartható turizmus számára. Ez azt jelenti, hogy a halászatot valóban a halászati tevékenységet koordinálni kell a kis mértékű halásztevékenységekkel, tehát oda kell figyelni a halászat különböző formáira, illetve a, a halászati tevékenységek esetében nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a nemzeti örökségek, a környezetvédelem kérdésére. Aztán ott vannak a partmenti, illetve a szigeti térségek. Ez, ez eltérő halászati forma, a folyók halászatától eltérő, és azt gondolom, hogy az erre vonatkozó intézkedések, az intézkedések mind a két területre kell, hogy vonatkozzanak. Dubravka. Köszönjük szépen, Dubravka Suica következik. Želim pozdraviti ovo izvješće i kao Köszönöm szépen! Árnyék előadóként nagyrészt egyetértek a szöveggel, figyelmesen elolvastam a tervezetet. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a kapcsolat a halászat és az idegenforgalom között, a turizmus között, különösképpen ami a kisebb mértékű, kisméretű halászatra vonatkozik. Én Dubrovnikból származom, nálunk is nagyon-nagyon fontos a halászat, nagyon fontos a helyi és regionális turizmus idegenforgalom fejlesztéséhez ez. És például a horvát csatlakozási tárgyalások során elfogadtunk bizonyos normákat, amelyek nem igazán a helyi közösségek előnyére váltak. Úgyhogy remélhetőleg ezzel a tervezettel meg tudunk majd változtatni egy-két olyan szabályozást, amely veszélybe sodorja, veszélyezteti a helyi közösségek identitását, a halászati tevékenységeket. Különösképpen azért mondom ezt, mert vannak olyan helyi közösségek, amelyek csak és kizárólag a halászatból élnek, ebből tartják fenn magukat. A kulturális örökség, védelme és prioritás kell, hogy legyen, amikor a helyi közösségek identitásának a megőrzéséről beszélünk. És tulajdonképpen ez egy tipikus életforma ezekben a helyi közösségekben, meghatároz mindent a halászat és a halászathoz kapcsolódó tevékenységek. Fel kell, hogy ismerjük, el kell ismerjük ezeknek a tevékenységeknek a jelentőségét, hogy ilyen kis volumenben is folytatnak halászatot, de az az igazság, hogy nem lesz könnyű egyébként mindennel szembenézni, mert a turisták igényei igen komolyak. Sokan tökéletes, hipertiszta úti célra vágynak, rengeteg egyéb igényük van, és a helyi közösségek bevétele szempontjából mondjuk ez meghatározó lehet, de össze kell egyeztetni ezeket a dolgokat, és én nagyon örülök annak, hogy a jelentés rájuk is odafigyel, néhány módosítót majd benyújtunk, remélem, hogy azzal elfogadható lesz a szöveg. Köszönjük szépen! Genova asszony következik a bizottság részéről, a DG Máretől. Köszönöm szépen! tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Az Európai Bizottság jelezte, hogy a partmenti és tengeri turizmus a kék gazdaságban az egyik legfőbb növekedési ágazat, ezért 2014-ben egy partvidéket és tengeri területeket érintő stratégiát fogadtunk el, amely azonosítja a kihívásokat, és lefekteti, hogy milyen lépésekre van szükség a ágazat potenciáljának kiaknázására. Az egyik ilyen lépés a diversifikáció, amely hozzájárul a fenntarthatósághoz és a turizmus fejlesztéséhez is. További projekteket fogunk elindítani, amelyek célja, hogy a tematikus országhatárokon átívelő útvonalakat előmozdítsuk. Emellett a turizmus és a halászat összekapcsolásának fontosságát is felismertük, az MFF támogatásával is hozzájárulunk ennek a fontosságának a kiemeléséhez különböző formákban. A korábbi 2007-2013-as időszak során elkezdett munkát folytatjuk, akkor sikerült több mint 300 helyi csoportot sikerült létrehozni, amely és 21 tagállamban sikerült előnyöket, eredményeket elérni. Az akciócsoportok tehát sikeresnek mutatkoztak. Egy további célkitűzés természetesen a halászok tevékenységének diverzifikálása. Növelni kell a bevételüket, miközben komplementer fellépésekbe is bevonjuk őket, és hozzájárulunk közösen az erőforrások fenntartatóságához. Ezért az MFF-ből olyan projekteket finanszírozunk, amelyek hozzáadott értéket teremtenek, és előmozdítják a halászat és az akvakultúra fenntarthatóságát, és a környezetvédelemhez is hozzájárulnak. Szeretném azt is elmondani, hogy a 10, illetve bocsánat, a 30-as cikk lehetőséget biztosít a halászok számára, hogy pénzügyi támogatást kérjenek a halászhajójuk átépítéséhez, oly módon, hogy azt turisztikai célokra is használni lehessen. A tagállamokon múlik tehát az, hogy kérnek-e ilyen támogatást, létezik ilyen lehetőség. Ugyanez igaz a képzésre is. Van egy cikk, amely lehetőséget biztosít a képzési támogatások igényléséhez. Röviden a szöveg konkrét pontjaira kitérve, és remélem, hogy ezzel válaszolok is néhány kérdésre, ami a 11-es pontot illeti, illetve a hobbi horgászat szárazföldre, szárazföldi turizmusra gyakorolt társadalmi-gazdasági hatást illeti, mindenképpen úgy gondoljuk, hogy a belföldi akvakultúrák területén mindenképpen érdemes a turizmust előmozdítani, a bizottság folyamatosan értékeli jelen pillanatban is a helyzetet, remélhetőleg ez segít abban, hogy jobban megértsük ezen intézkedések hatását. Ami a 11-es és 18-as cikket illeti, illetve az EU-s fellépés hatékonyságát 2014-ben készült egy tanulmány, amely a diversifikáció hatását vizsgálta a helyi halászati közösségekre. A tanulmány arra az eredményre úgy jutott, hogy 5500 projektre került sor 2013-ban, ezek fele a diversifikációra irányult a halászok körében, ez a tanulmány online is hozzáférhető. Ami a jelentés 19-es pontját illeti, az Európai Bizottság azon gondolkodik, hogy a FARNET segítségével megerősíti a fenntartható turizmus és a halászati tevékenység diversifikációja közötti kapcsot. Ezáltal a Fernet olyan rendezvényeket, találkozókat szervezhet, amelyen turisztikai szakértők, a flegek vesznek részt, és a turisztikai hatóságok, mégpedig pán-európai szinten, remélhetőleg ez is hozzájárul a fenntartható turizmushoz. A 20-as pontra vonatkozólag, ami az Európai Turisztikai Bizottsággal való együttműködését illeti, ezt még tüzetesebben meg kell vizsgálnunk, ennek a lehetőségét, de talán majd a kollégám beszélhet erről bővebben. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a szöveget, és várom majd a további együttműködést. Köszönöm szépen. Danke sehr. Und jetzt nochmal der Berichterstatter A jelentéstevő következik. A bizottság kifejezetten hasznos megjegyzéseket és javaslatokat hallhattunk, ezeknek egy jó részét vagy benne van már a szövegben, vagy amit kell, akkor majd még beleírunk, és külön kiemelem azt, hogy így valósuljon meg minden véleményünk, javaslatunk, kérésünk, mert a bizottság képviselője rögtön egy-két pontot ki is pipált, amit mi a bizottságnak címeztünk, és jelezte, hogy erre ők is nyitottak, úgyhogy már megérte ezzel foglalkozni. Akkor megyünk a halászati bizottsághoz majd a véleményünkkel, várom a későbbi módosítókat. Köszönöm szépen az együttműködést. Köszönjük szépen a módosítók benyújtásának határideje szeptember 13-a déli 12 óra. Rátérünk a következő napi rendi pontunkra. A piaci engedélyezés, illetve ellenőrzés a különböző járművek esetében. Karimad elő a jelentéstevő, övé a szó. Merci. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, sajnálom, hogy nem maradt mindenki itt eh, erre a jelentésre, hiszen egy rendkívül fontos témáról van szó. Tisztelt kollégák! Novemberben fogjuk elfogadni a véleményt ebben a témában, és ez létfontosságú. Ezt hangsúlyozni kívánom, létfontosságú ez a jelentés. Azért is ragaszkodom ehhez, hiszen egy olyan rendeletről van szó, amely nagy hatással van a gépjárműiparra, de ezen kívül reményeim szerint pozitív hatása lesz az egészségügyre, az éghajlatra, illetve a biztonságra is. Egyértelműen szeretnék fogalmazni a Volkswagen botrányt követően azt kértem, hogy egy vizsgáló bizottság, vizsgálati bizottság álljon föl. Köszönöm szépen, hogy ezt támogatták, ezt a javaslatot, és fel is állt a bizottság sokan eh, részt vesznek ebben a bizottságban, eh, nézzük, hogy mit tanultunk eddig, azt látjuk, hogy az Európai Bizottság, illetve a tagállamok hagyták azt, hogy egy ilyen csalással terhelt rendszer álljon föl, legális legyen az optimalizáció, illetve a nitrogénoxid, illetve a széndiokszid kibocsátás valós érték, illetve a tesztelt érték között óriási szakadék legyen, és bizonyos esetekben tízszeres itt a különbség. Ezt az eredményt erősítette meg, erősítették meg a nemzeti bizottságok, amelyek több országban létrejöttek, és minden bizottság ugyanarra az eredményre jutott, nem kellő mértékű az ellenőrzési rendszerünk és a jóváhagyási rendszerünk. Azt látjuk, hogy nagyon sok gépjármű átment ezen a teszten, az európai, jelenlegi európai szabályzásoknak elegettével, és konformitási engedélyt kaptak, azonban ezek nem felelnek meg ezeknek a szabványoknak, normáknak már az első kilométer megtétele után. Az EMISZ bizottság témája ez, tehát nem szeretnék ebbe belebonyolódni, de azt nagyon jól tudjuk, hogy az általános európai érdekeknek ellenmenő rendszer állt föl, és ezt lehetővé tettük. Szeretnék egy konkrét példával érni. A Volkswagen botrány nagyon jól megmutatta, hogy olyan szabályok vannak, amelyek illegális lépéseket tettek lehetővé, és aztán, aztán ezt a 2007-es 715-ös rendelet érvényesítette, illetve jóvá hagyta. Különbség van tehát a tesztelt értékek és a valós értékek között. Az eredmények nagy mértékben megváltoznak valós vezetési körülmények esetében, és nincsen megfelelő felügyeleti hatóság, úgy, mint az Egyesült Államokban. Tehát óriási a szakadék a valós vezetési ö, körülmények, illetve a laboratóriumi eredmények között. Mégis 2017-ig kellett várnunk az RDE bevezetéséig, hogy valóban egy detektort hozzunk létre, illetve állítsunk működésbe. Aztán azok, akik ránk szavaznak, tehát az állampolgárok, nem másról van szó, mint a fogyasztókról. Nézzük, a fogyasztók is nagyon jól tudják, megveszünk egy gépjárművet, amely Mondjuk a brosúrában az szerepe, hogy 100, liter, 100 kilométerre 6 litert fogyaszt. Aztán azt látjuk, hogy 20 és 40 szeresét fogyasztja, fogyasztják a gépjárművek annak, a, ami az előírásban szerepelt. amikor a szennyezésről van szó, tehát a kibocsátott szennyezésről, akkor itt a tolerancia egyre inkább kiszélesedik, kibővül. Pedig azt látjuk, hogy rengeteg idő előtti halálozást okoz a levegőszennyezés Európában. Mit várnak tehát a fogyasztók? Azt várják, hogy a a levegő minősége javuljon, és ezt garantáljuk. Semmi értelmes és normák létrehozásának európai szinten, például az, az Euró 5, az Euró 6-ra gondolok, amelynek a célja az volt, hogy a káros kibocsátást csökkentsék, hogyha nem hozunk létre egy megfelelő szabályozási rendszert, amelyet valóban meg is valósít az iparág. Aztán mit várnak még a fogyasztók? Átláthatóságot, illetve függetlenséget a jóváhagyások, illetve az engedélyezések területén, valamint egy új piacfelügyeleti rendszer létrehozását, amely eredményes, ez most nem létezik. Ezt létre kell hozni, megfelelő szabályozásra van szükség az a gépjármű teljes élettartalma folyamán, úgy, ahogy ez az Egyesült Államokban is megvalósul. Célunk az, hogy a bizalmat helyreállítsuk, a Gondolok itt az iparágra, illetve a fogyasztókra is. A jelentésem nem a fogyasztók, illetve az iparág rendőri felügyeletét tűzte ki célul, hanem nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy együttműködjünk. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy a főpolgármesterek a nagyvárosokban intézkedéseket kértek. Megfelelő, megbízható gépjárműiparra van szükség. Nézzük a részleteket, jó pár módosító született. Először is vannak olyan módosítók, amelyek egy új dízelbotrány akadályozását tűzik ki célul, tehát önálló független felügyeleti rendszer létrehozását, amely az Egyesült Államokbeli mintára épül, illetve szankciórendszer létrehozását javaslom, amely egy megfelelő rendszert hoz létre bírságokkal, illetve kompenzációkkal. Aztán a módosítók második része a gépjárművek engedélyezésére, jóváhagyására vonatkozik, ezt a rendszert is harmonizálni kell, Gondolok itt a gépjárművek ellenőrzésére, szigorú ellenőrzésre van szükség, és megfelelően szét kell választani a technikai ellenőrzési feladatokat, illetve a gyártói feladatokat. Ezen kívül piacfelügyeletre van szükség. Azt javasoltam, hogy egy egységes európai hatóságot hozzunk létre, megfelelő hatáskörrel, és legalábbis követelnie kellene a nemzeti hatóságoktól ennek a hatóságnak azt, hogy visszahívják azokat a gépjárműveket, amelyek nem felelnek meg az elvárásoknak. Aztán vannak még eh, egyéb módosítók, hiszen nagyon nagy figyelmet szenteltem a vizsgálóbizottság munkájának eredményére, illetve a különböző országokban végzett vizsgálatok eredményére. Gondolok itt például Franciaországra. Itt bizonyos jelentések, például a francia jelentés végkövetkeztetése, illetve javaslatai, amelyek a nyár folyamán születtek meg, nem feltétlenül ö, szerepelhetnek a jelentésben, vagy nem sikerült még ezeket beletenni, de módosítókban szerepelhetnek. Például a szoftverhez való kötelező hozzáférés a kontroll idején, hiszen így így a csalást szolgáló ö, egységek felderíthetőek lennének. Tisztelt ö, elnök úr, kicsit hosszabban beszéltem, mint 5 perc, de ennek az az oka, hogy azt gondolom, hogy ennek a jelentésnek eleget kell tennie az állampolgárok elvárásainak. Köszönöm. Köszönöm. Elvileg Werner Kuhn kapná meg a szót, de mivel Robert Zélének nem sokára mennie kell egy másik szakbizottságba, ezért most ő kap szót. Robert Zéle. Köszönöm szépen, elnök úr! Tosanovszki úr árnyék jelentéstevőjének a témának, az ő nevében szeretnék mondani néhány szót, csak vázlatpontokban. A járműiparnak nagyon nagy szerepe van a gazdasági növekedésben és a munkahelyteremtésben. A Dieselgate sajnos eh, bizonytalanságba taszította ezt az ágazatot. Ugyanakkor a Volkswagen esében nem a technikai szolgálatok eh, és nem is a típus jóváhagyó hatóságok vallottak kudarcot, ezért megfelelő egyensúlyt kell találnunk a jelenlegi helyzetben. A bizottság javaslata önmagában az ellenőrzésnek egy új szintjét teremti meg, ez szerintünk újabb terheket ró a tagállami hatóságokra, például kötelezővé teszi a peer review-t a különböző típus jóváhagyó hatóságok között. Ezért az árnyék jelentéstevőnk, és ez politikai kérdés, nem támogatja, hogy egy újabb európai kontrollszerv jöjjön létre, ahogyan azt a jelentéstevő javasolta. Tosanovszki úr azonban köszöni a jelentéstevő eddigi munkáját, és várja a további tárgyalásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Werner Kuhn. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ez egy fontos téma, amely az európai gazdaság egészét érinti, és természetesen érinti a környezetvédelmi kérdéseket és a polgárok egészségét, ez kétségkívül így van, de ez nem csak a valós körülmények közötti tesztelésre vonatkozik, hanem sokkal többről van itt szó. Deli kolléganő gyakorlatilag átemelte az emész szakbizottságban dúló vitát ide a transzakbizottságba. De ez csak egy része az egésznek. Hogyha megnézzük, hogy a járművek jóváhagyása és piacra dobása mekkora területet ölel fel, és átolvassuk a különböző függelékek, 400 oldalnyi függeléket, és akkor láthatjuk, hogy olyan specifikus kérdésekre van itt szó. Az utánfutók is szerepelnek itt például, és ezeket az emissziós kérdések általában nem érintik, csak kivételes kérdésekben, akkor például, hogy az utánfutó súlya nagyon nagy, és ezért megnő a kibocsátás a fő gépjármű esetében, és túllépjük a határértékeket. Minden esetre köszönöm Deli asszonynak a szövegtervezetet, mindenképpen elengedhetetlennek tartom azt, hogy a típus jóváhagyó hatóságokat Európa szerte ugyanolyan eszközökkel lássuk el. Az átláthatóság mindenképpen olyasmi, amit ki kell emelni. És persze egyrészt itt van a járműgyártó, akinek szüksége van egy független ellenőrre, vagy ellenőrző szervezetre, amely megerősíti azt, hogy a járműbe beépített különböző alkatrészek, a felfüggesztés, a fékek és a motor, de az úgynevezett Electronic Driving System is megfelelő. Ez utóbbi egy olyan pont, ahol csaltak egyesek, itt elengedhetetlen az ellenőrzés. Ez ugyanakkor azt is előfeltételezi, hogy az autó gyártók adataihoz hozzáférést kell biztosítani. A PCI kapcsán is ugyanez a probléma merült fel. Ki az, aki nyilvánossá teszi a különböző rendszerreleváns adatokat, illetve itt nyilván a piaci verseny sem csorbulhat, olyan szabályokat kell tehát hozni, amelyekkel lehetővé tesszük a nemzeti hatóságok számára az ellenőrzést magát. Úgy gondolom, a típus jóváhagyás nem is szabad az idők végezetéig odaítélni, megítélni, hanem időnként ismétlésre van szükség, ismételni kell a teszteket. És, mint mondtam, az átláthatóság elengedhetetlen. A valós körülmények közötti tesztelés kétségkívül szükséges, és ezen túlmenően a járművek aerodinamikai mérését is be kell vonni, itt is meg kellene határozni bizonyos határértékeket, és Európa szerte azonos kritériumok és normák alapján kellene ellenőrizni, a teszteket elvégezni, másrésztről a technikai szolgálatok közötti koordináció és mindenképpen szükséges. Eddig az Európai Bizottság látta ezt a feladatot, ez mindenképpen fenn kell tartani. Szerintem még parázs viták alakulnak majd ki a körül, hogy szükség van -e egy európai szuper felügyeleti szervre, de úgy gondolom, hogy a járműgyártó, a felügyelőhatóság és a technikai szolgálatok közötti válaszvonal mindenképpen szükséges, mert így elkerülhetők a, elkerülhető az összeférhetetlenség. Deli asszony a díjak egységes struktúráját is fontosnak tartja. Nyilván ez egységes kell, hogy legyen, de hát nyilván a valuta más és más. Nem tudom, hogy egyébként a versenyképességben és a vásárlóerőben megmutatkozó különbségeket tekintve ez a gyakorlatban megvalósítható-e, lehet, hogy ebből gond lesz. Egyébként fontosnak tartom azt, hogy azonos keretfeltételeket biztosítsunk Európa szerte a járművek gyártásához, a technikai ellenőrzéshez, a típus jóváhagyáshoz, és ahhoz, hogy valós körülmények között teszteljük a járműveket, nem csak ami a kibocsátásokat illeti, hanem ami az összes többi alkatrészt is illeti. Várom a vitendeli asszonynal, Később a jelentéstevővel, jelentéstevőként részt vesz majd a három oldalú egyeztetéseken, és az átláthatóságról sokat beszéltünk, jó lenne, hogyha a szakmai kérdésekről szóló vitákhoz meghívást kapnának az árnyék jelentéstevők is. A többi frakcióból sokan jelezték, hogy először megkívánják várni az emész szakbizottság munkájának lezárását, és utána akarnak a típus jóváhagyás irányába elindulni, de szerintem ez nem szükséges, mert ez két különböző dolog. Nyilván az EMISZ szakbizottság eredményeit figyelembe fogjuk venni, de gyorsan kell cselekednünk, hiszen nap mint nap Európában több ezer új járművet hagynak jóvá. Itt harmonizálni kell, biztosítani kell a technikai biztonságot, és fontos, hogy a nitrogénoxidok esetében valós mérési körülmények között mérjenek, nehogy újra botrányba keveredjen Európa. Köszönjük Krisztin Rivondalon! Köszönöm szépen, valóban nagyon is aktuális témáról van szó és ez valóban együtt lép életbe az EMISZ bizottsággal. Nagyon sajnálom azt, hogy csak jelentést készíthetünk, és nincs osztott hatáskörünk ebben a témában. Természetesen osztom Karima Deli véleményét a nagyon sok tekintetben. Visszatérnék a vizsgálóbizottságra. bizottságra a szabályok harmonizációjának hiánya, illetve a kontroll hiánya természetesen súlyosan sérti a közérdeket. Bizonyos gyártók ezt felismerték, azonban a fogyasztók, illetve a vásárlók erre még nem figyelnek oda, pedig őket érinti az szennyezés. több és jobb Európára van szükség. Nem lehet hagyni, hogy a, hogy a gépjárművek állapota országról országra válaszon, változzon. Fontos az engedélyezés, és oda kell figyelni a szabályozásra, ehhez azonban egyértelmű, harmonizált, átlátható szabályokra van szükség, és európai felügyeletre standardizált teszteket kell létrehozni valós vezetési körülmények között, amelyet azonosan alkalmazunk a különböző országokban, és így megpróbáljuk kiiktatni az érdek összeütközéseket, különbségeket. A gyártókat, illetve a technikai ágazatot külön kell választani. Fontos, hogy az ellenőrzés hatékony legyen, független, és ez a legfontosabb, a függetlenség. A konformitási engedélyezés mm, után is nagyon fontos, hogy a gépjármű teljes életciklusa alatt megfeleljen a feltételeknek. Nagy a nyomás, hogy gyorsan lépjünk a jelentés kapcsán, anélkül, hogy megvárnánk az EMISZ bizottság eredményét. Számunkra nagyon fontos, hogy megtartsuk a kapcsolatot a kettő között, és párhuzamosan haladjunk az EMISZ bizottság munkájával. Nagyon örülök annak, hogy az előző árnyékjelentéstevő ugyanerre hívta föl a figyelmet. Fontos tehát, hogy valóban végigvigyük ezt a kérdést, és egy olyan jelentést hozzunk létre, amely figyelembe veszi a tényeket, azt, amit már ismerünk, és azt, amit most fedezünk föl, és visszaállítsuk az európai fogyasztók bizalmát. Köszönöm. Köszönjük, George Bach következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán nem kell újra felki, felhívnom a figyelmet arra, mennyire fontos és érzékeny témáról van szó, a kollégek már elmondták mindezt. Talán csak annyit mondanék, hogy ne öntsük ki a csecsemőt a fürdővízzel együtt. Rengeteg típus jóváhagyó szervezet működik, amely betartja a hatályos jogszabályokat, amely elnyerte az akkreditációt, és amely rendszeres ellenőrzésnek van alávetve. Gyakorlatilag a meglévő szabályozásban megmutatkozó bizonytalanságokat kellene kiküszöbölni, és hiányosságokat. Karima Deli egy 14-es módosítóban az átlátható eljárás javasolja, ezt nagyon fontosnak tartom. Nagyon fontosnak tartom a gyártók, az ellenőrző hatóságok közötti különbségtételt, azok kettéválasztását, Egyébként úgy gondolom, nagyon óvatosnak kell lennünk, és Karimet törölte is ezt, ezek a végrehajtási jogi aktusok. Parlamentként néhány rossz tapasztalatot szereztünk ezen a téren. A kollégák beszéltek egy új, nagy átfogó szuperhatóságról is, ahogyan 28-as cikk fogalmaz. Szerintem nagyon óvatosan kell itt eljárnunk. Nagyon kell vigyázni ezzel. Európai felügyeletre mindenképpen szükség van, igen, de hogy egy új szuper hatóságot hozzunk létre, hogy ez hasznos-e, azt megkérdőjelezném. A bizottság azt javasolta, hogy az egyik ország ellenőrizhesse a másikat, ez a peer-to-peer -peer rendszer. Hát én nem ilyennek látom Európát, vagy nem ilyennek szeretném látni. Hogyha olyan hatóságokat hozunk létre, amelyek más tagországokat ellenőrizhetnek, ez konfliktushoz vezethet, és azt hiszem európai felügyeletre szükség van. És egy utolsó dolog. Werner Kuhn beszélt az utánfutókról. Európában nagyon sok olyan KKV van, amely kis szériában gyárt járműveket, Nyilván érthető, hogy a nagyokat ellenőrizni kell, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy nagyon sok gyártó kis szériában gyárt, számukra kell bizonyos mértékű rugalmasságot biztosítani. Persze őket is felügyelni kell, de azért rugalmasságot is kell biztosítani számukra. Köszönjük, Izan Skumbilbao. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit szeretnék hozzátenni az elhangzottakhoz, hogy Riké úr, az árnyék előadónk most nem tudott eljönni, és arra kért, hogy az ő nevében két gondolatot mondjak el. Az egyik a következő. A liberális frakció támogatja azt a javaslatot, hogy szükség van az európai igazolásokra, okmányokra, de ezt addig függesszük fel, amíg a vizsgálóbizottság le nem zárja a munkáját. Köszönöm. Ines Ayala Szender következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az elhangzottakkal, itt a javaslatokkal, amelyeket a kollégák tettek, és különösképpen az időbeosztásra gondolok itt. Nincs értelme szerintem végigrohanni ezen, mielőtt nem tudjuk, hogy a bizottság milyen következtetésekre jutott. Hát ennek nem sok értelme lenne az intézményen belül. Én azzal is egyetértek, hogy hát a közlekedési bizottságot is be kellett volna vonni ebbe, hogy a belső piaci bizottság munkájába, mert az euró 5-ös és 6-os vitákban részt vettünk, de hát mindegy talán jobban kellene volna küzdenünk azért, hogy bevonjanak minket a tárgyalásokba. A megelőzés nagyon fontos, ne legyünk naívak, senki sem naív, mindenki tudja, hogy mi a valóság ebben az ágazatban, nem csak itt, hanem az Atlanti óceán másik oldalán is. Úgyhogy tudjuk, hogy mi a helyzet, azért az amerikaiak sem tettethetik, vagy nem viselkedhetnek úgy, mint angyalkák, ártatlan angyalkák, akik idejönnek és megmentenek bennünket. Hát német mérnökök utaztak el megnézni, hogy miért voltak hatékonyabbak a német autók NOx szempontból az Egyesült Államokban. És így bukkantak rá erre a fajta csalásra. Tehát ez azt jelenti, hogy német mérnökök fedezték fel ezt az egészet. Úgyhogy legyünk óvatosak, és nem mutogassunk újjal a teljes európai autógyártásra. Tehát azért itt figyeljünk oda arra, hogy mit mondunk. Vannak olyan tagállamok, ahol kisebb autók gyártása folyik, és ez azt jelenti, hogy az üzemanyagfogyasztás is alacsonyabb, a környezetvédelmi hatás is kisebb, Úgyhogy legyünk óvatosabbak, talán lehetne mondjuk egy első szakasz, amikor a kibocsátásokat csökkenteni kell, de talán mondjuk a fogyasztást is csökkenteni lehet. Tehát ha jól tudom, akkor három literről beszélünk, de talán a kisebb autókkal kezdhetnénk ezt az egészet. hogyha mondjuk olyan autókat szerelünk össze, amelyek ugye kisebbek, kevesebb a fogyasztásuk ez, ebből következően, akkor mi fizetjük meg annak a, az árát, úgymond, amit más cégek, más autógyárak elkövettek. És ez szerintem nagy kár lenne. Úgyhogy azért a Tesla, Tesla autókra is figyeljünk oda, hogy mi történt ugye ezek esetében, figyeljünk oda arra, hogy mi történt az Egyesült Államokban, és így tovább. Ne, ne legyen már az a helyzet, hogy mi szenvedjük meg másoknak a hibáit. Nagyszerű, hogy vannak elektromos autók, ez nagyon jó, de csak akkor, hogyha valóban zöldebbek, mint most. A gépjárműgyártás stratégiai döntései a tagállami döntésekhez kapcsolódnak. Én Bakúrral egyébként nagyban egyetértek, itt pontosan arról beszélünk, hogy legyen egyfajta európai ernyő szervezet, egy hatóság, és ez nyilván nem lesz könnyű, ezt nem lesz könnyű megvalósítani, mert ebben az ágazatban is ugye zajlik a verseny, a verseny végül is a fogyasztók előnyére válik, és munkahelyeket is teremt az ágazatban, és hát persze arról sem szabad elfeledkezni, hogy a kereskedelmi titkok kérdése is felmerül itt, az innovációs kapacitás, és így tovább egyetértek azzal a megközelítéssel, hogy az, az egyes tagállamok egymást figyeljék, tehát ez a peer-to-peer -peer megközelítés megvalósuljon, ugyanis itt stratégiai döntésekről van szó, de mondom még egyszer, hogy azért ne legyünk naivak. Ami pedig a megoldásokat illeti. Lo antes posible, precisamente, y utilizando esa progresividad, es decir, en urgencia, pues cómo se pueden... Tehát ami a megoldásokat illeti, próbáljuk ezt a szakaszos megközelítést alkalmazni, gond, vagy gondoljunk arra, hogy hogyan lehet a széndiokszid kibocsátást csökkenteni, ugyanis Európa idáig azért elég sokat tett ezen a téren. De mondjuk most, hogyha rátérünk a NOx kibocsátásokra, de közben sérül ez az ágazat, és veszélybe sodorjuk a munkahelyeket, akkor az nem biztos, hogy jó, tehát érdemes átgondolni a rövid távú, a középtávú és a hosszú távú következményeit is annak, amit teszünk. Érdemes átgondolni a kis autók helyzetét, azt, hogy a technológia hogyan változik, hogy a méretgazdaságosságot hogyan lehet a legjobban kihasználni a gyártók esetében, fogyasztók esetében, és az utolsó kérdés pedig a strukturális változások, tehát a szerkezetváltás az ágazatban, de mindezt nem lehet egyik napról a másik napra lebonyolítani. Ez egy nagyon komoly ágazat, amely igen jelentős súlyt képvisel, és azt se felejtsük el, hogy mi van az Atlanti óceán másik oldalán. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Koch képviselő. Köszönöm szépen a bizottság javaslatát a piaci felügyeletre vonatkozólag. Szerintem a fogyasztó számára nem keletkezhet további költség. Köszönöm Karima kolléganőnek is a munkát, de vannak olyan dolgok, amikkel kapcsolatosan szkeptikus vagyok. Például egy európai, egy új európai felügyeleti szerv létrehozásával kapcsolatosan vagyok szkeptikus, ezt többen is elmondták. Emellett a jelentéstevő többször is beszél a Volkswagenről. Szerintem a javaslatainkban nem kellene megnevezni egyetlen egy autógyártót, nem kellene őt ezt a gyártót pellengére állítani. Nem azért mondom ezt, mert német vagyok, hanem azért, mert sok egyéb gyártó is van, amely csalt. Lehet, hogy még a Volkswagen ben történt csalás méretein túlmenően is. Emellett nagyon tetszik, hogy a jelentéstevő szigorú határvonalat húz a gyártók, az ellenőrző hatóságok és a tesztelő szervek közé. Hogyha megfelelő felügyeletet akarunk megvalósítani, akkor erre mindenképpen szükség van. Ez a javaslat, amely a tagállami díjak egységesítését célozza, szerintem nem feltétlenül hasznos, sőt, akár még kontraproduktív is lehet, hiszen fennáll annak a veszélye, hogy egyfajta ellenőrzési turizmus alakul ki. Az EU-s típus jóváhagyás 5 éve történő korlátozása, ahogyan a bizottság ezt javasolta, szerintem eh, nem megfelelő, ez egy túl rövid időtartam. Szerintem a eh, termelés eh, megszakításáig kell, hogy terjedjen ez az időszak, erre vonatkozólag módosítót is fogok benyújtani. Köszönöm. Köszönjük, Izmail Ertug. Köszönöm szépen, először is árnyékjelentés tevünk Grappini asszony nyilatkozatát szeretném felolvasni, szerintem megfeledkeztek rólunk szociáldemokratákról. Azt hittem, Krisztin Rivol fogja majd elő, elmondani a szociáldemokraták álláspontját, jó, akkor én ezt most felolvasom, és utána majd még elmondom a saját gondolataimat is. Hát, hogyha nincs itt, akkor az az ő baja, mondja az elnök. Egy mikrofonon kívüli közbevetésre. Concentration, for Yes, I, I would like to follow uh, the, the um, present now the statement. Tehát felolvasom most Grappini asszonynak az feljegyzéseit. Azt mondja, hogy egy európai típus jóváhagyási hatóság létrehozása nagyon jó ötlet, de egy külön szabályozása lenne ehhez szükség, és költségvetési allokációkra is. Támogatom ezt a koncepciót, de nem hiszem, hogy egy típus jóváhagyó szervet lehetne létrehozni ezen szabályozás révén. Ugyanakkor nem tudom támogatni egy olyan hatóság vagy ügynökség létrehozását, amely delegált jogi aktusok révén, illetve azzal párhuzamosan jön létre. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés idevágó cikke alapján csak az Európai Bizottság fogadhat el ilyet. Az Európai Számvevőszék, illetve a bizottság más illetékes szervének kellene a típus jóváhagyással kapcsolatos ellenőrzéseket végrehajtani, amíg létre jön egy erre szakosodott európai szerv a tagállami hatóságokat kellene ellenőrizni, hogy megfelelő ellenőrzéseket végeznek-e ők maguk a járműgyártóknál, ugyanakkor a kormányoknak kell megállapítaniuk, hogy a szabályozást megfelelően betartják-e. A típus jóváhagyásban mindenképpen jobb koordinációra van szükség a tagállamok között. A közös kutatási központ az Európai Bizottság kutatási grémiuma vagy szerve, amelynek a célja, hogy független tudományos tanácsadást nyújtson az EU-s jogalkotáshoz. Ez a kutatási központ független típus jóváhagyási teszteket végezhetne párhuzamosan a tagállami tesztekkel. A továbbiakban még egyeztetni fogok a frakciómmal, biztosítva azt, hogy javaslatainkkal biztosítjuk a fogyasztók megfelelő védelmét, ugyanakkor nem, rov, nem, nem rovunk túlzott terheket a nyerműgyártókra. Itt az elnyék jelentéstevő asszony véleményének a vége, és most néhány személyes gondolat, hiszen az Emész Szakbizottságnak is tagja vagyok. Az Emész Vizsgáló Bizottságban leginkább három dolog hangzott el, ezeket emelném ki. Az ellenőrzés az egyik, aztán az átláthatóság, valamint az utólagos ellenőrzés. Most az anyanyelvemre váltok, hiszen könnyebb németül beszélnem a különböző technikai kérdésekről. A típus jóváhagyási hatóságok minősége magas szintet kellene, hogy elérjen az összes tagállamban, és jobb ellenőrzésre van szükség az esetükben. Egy európai típus jóváhagyó hatóság létrehozásának gondolata jó, ez kívánatos lenne, de ebbe be kell vonni a tagállamokat is. A típus jóváhagyás és a piaci felügyelet eredményeit egyébként véleményem szerint nyilvánossá kell tenni, azért, hogy a szabálytalanságok és a szabálysértések ismerté nyilvánossá váljanak. Ez szerintem előfeltétele annak, hogy a teszt eredményeket utólag jobban ellenőrizni lehessen, mégpedig eh, független harmadik felek részéről, tehát nekik is lehetőséget kell biztosítani az adatokhoz. Jelenleg a hiányzó technikai adatok miatt ez nem lehetséges, itt mindenképpen korrekcióra van szükség. Egyébként az irányelvről a rendeletre való áttérés mindenképpen helyes, és már erre már rég szükség lett volna, hiszen a 28 különböző típus jóváhagyós szerv működése, 28 különböző szabályértelmezéssel egyszerűen fenntarthatatlan és ez a tényállás is egyébként, ezt mindenki biztosan így gondolja, hozzájárult ahhoz, hogy sor került erre a Diesel Gate-re, erre a botrányra. Köszönöm. Köszönöm szépen magamat is a felszólalók listájára felírtam. Én ezt a Alexander beszélt a munkaerő munkahelyek veszélyeztetéséről, hát ki veszélyeztette a munkahelyeket? Nyilván az autógyártók. Ők azok, akik veszélybe sodorták a munkahelyeket, ők azok, akik tönkretették a vállalkozásaikat, ők csaltak. Félrevezették a fogyasztókat, nem törődtek azok egészségével, egyelőre senkit sem állítottak még bíróság elé, senkit sem tartóztattak le, senkit semmi nem történik, mindenki csak vitatkozik, vitákat folytat, őket mind-mind védik, Nyilván azért, mert a járműgyártók és azok a politikai szervek fonottak össze egymással, akiknek ellenőrző szerepük lett volna. Teljesen egyet e, igaza van Dieternek, nem a, csak a Volkswagenről van itt szó, hanem az összes olyan autógyártóról Európában, aki csalt. Nyilván ez is igaz, hogy német mérnökök hívták fel erre a figyelmet, de nem az USA-ba utaztak el, és ott mondták ki azt, hogy csalás történik, hanem először itt hívták fel a Német Szövetségi Kormány figyelmét és az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy csalás történik. Sőt, mindezt 5-6 évvel ezelőtt, és mi történt azóta semmi. Ezért le kell vonni a következtetéseket. A Volkswagen esetében biztosan tudom, hogy 300 eurót kellett volna még fordítani minden egyes gépjárműre, hogy betarthassák a határértékeket, de ezt megtakarították, és most nyilván akkor jogos, hogy több milliárddal büntetik meg őket, ami az eredeti költségek többszöröse. Ha nem csaltak volna, nem csapták volna be a polgárokat, akkor egyrészt pénzt takarítottak volna meg végeredményben, és erkölcsi csorbát sem szenvedtek volna. Nyilván nem arról van szó, hogy a bejelentések után bárki cselekedett volna. Mindenki részt vett ebben, mindenki csalt. És ezért ez nem ismétlődhet meg, ez teljesen világos. Elhangzott az is, hogy független szervekre van szükség. Nyilván szerintem se kellene egy hatalmas európai, új európai hatóságot létrehozni, de meg kell adni a lehetőséget, hogy például szúrópróba szerű ellenőrzéseket végezzenek, és ha határértékek nincsenek rendben, akkor nyilván ezt tudni kell kimondani. Eddig mindig a környezetvédelmi szervezetek voltak azok, akik felhívták a figyelmet a határértékek be nem tartására, független szervekre van szükség, külön ezzel foglalkozó szervekre. Fontos a független esetében az, hogy ezek a hatóságok pénzügyileg függetlenek legyenek, hiszen ez idáig Európában a következő történt. Bizonyos ö, autótípusokkal Franciaországba utaztak, aztán Luxemburgba, aztán Németországba. Egyfajta verseny volt érvényben, egyfajta verseny alakult ki azon a téren, hogy hol a legalacsonyabbak az értékek. Pénzügyileg teljesen független hatóságra van szükség, a kompromittálhatóság elkerülése érdekében, és hogyha akár csak egy eurót is beruháznánk egy ilyen hatóság működésébe tagállamonként, akkor ez már nagyon nagyban megoldaná ezt a problémát, tehát pénzügyileg független szervekre van szükség. Németországban a TÜV és például pénzügyileg független, ezért mondhatja is ki azt, hogy ez a jármű rendben van, ez a jármű nincs rendben, nem lehet piacra bocsátani, és így tovább. Tehát a pénzügyi függetlenség rendkívül fontos, sőt előfeltétele annak, hogy ez a botrány ne ismétlődjön meg. És hát nyilván senki sem akarhatja, hogy ez megismétlődjön. Nem bízhatunk abban, hogy jó, hát ez nem történik meg újra, vagy ha meg is történik, akkor majd nem derül ki. Most a bizottság kap szót. Sikovszka asszony. Thank you very much, Mr. Chairman, and good morning. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt mindenki. Először is köszönöm az előadónak a jelentéstervezetet a bizottság véleménye szerint. Ez a tervezet és a módosítók kéz a kézben járnak az Európai Bizottság javaslatával. A mi tervezetünkben mi is ugyanezt javasoltuk, és az volt a célunk, hogy garantáljuk azt, hogy a típus jóváhagyási rendszer Európában robosztusabb legyen, hatékonyabb legyen és elsősorban sokkal hitelesebb legyen. Szerintünk a jelentés szövege nagymértékben nagyjából megfelel ennek az elvárásnak, ennek a bizottsági szándéknak, és nagyon örülünk annak, hogy ez így van és nagy örömmel látjuk a módosító, módosítás tervezeteket is, a legalábbis a legtöbbjét ezeknek. Azt is szeretném elmondani, nagyon fontos, hogy a bizottság, a parlament és ez a szakbizottság is ugyanazt a jelzést küldje, határozott erős jelzést, hogy mire van szükség, és hogy itt nem kozmetikázásról van szó, hanem a rendszer teljes átalakításáról, alapvető változásokról. Egy ilyen határozott üzenet nagyon fontos, és ettől a bizottságtól is el kell, hogy hangozzon ez. A módosítók részletes vitájára most nem, részletesen nem vitatnám meg a módosítókat, csak néhány javaslatra reagálnék, néhány változtatásra elmondanám, hogy mik azok a javaslatok, amelyeket mi támogatni tudnánk. A nagyobb átláthatóságot célzó módosítókat támogatjuk, a típusjogalhagyási folyamat szereplőinek nagyobb szétválasztása szintén egy olyan dolog, amit támogatnánk. A környezetvédelmi szempontok is tükröződnek a módosítókban, és mi is ilyen módon gondolkodunk, tehát fontos a környezetvédelmi aggályokat kiemelni. És végül, de nem utolsó sorban pedig, a piaci felügyelet megerősítése szintén egy olyan dolog, amit mi is támogatnánk. Úgyhogy anélkül, hogy a részletekbe bocsátkoznék, azt mondanánk, hogy ezek a módosítók üdvözlendők, ne köszönjük az előadó munkáját, és számítunk továbbra is mindenkire, hogy finomítsák a szöveget a típus jóváhagyási folyamattal kapcsolatban. Még egy-két dolgot azért mondanék, a bizottságnak vannak aggályai néhány ponton. Az egyik, az egy ilyen független hatóságnak a létrehozása. Mi ugyanis azt javasoltuk, hogy felügyeleti rendszer működjön, független felügyelet működjön, amely véleményünk szerint elégséges arra, hogy garantáljuk azt, hogy a piaci felügyelet tényleg hatékonyan, függetlenül működjön a tagállamokban, azt az elvet támogatjuk, hogy független legyen mindez, ezt az előadó is hangsúlyozta, de a függetlenség az csak az egyik feltétele a jó munkának. Nyilván itt felmerül a költségvetés, a személyzet, az idő, úgyhogy szerintünk a függetlenségre természetesen szükség van, de nem feltétlenül úgy, hogy egy új intézményt hozunk létre. A bizottság másik aggája pedig az időzítéssel kapcsolatos mi az EMIS szakbizottság munkáját nagyra becsüljük és nagyra értékeljük, de azért szeretném még egyszer mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy itt nagyon sürgős, hogy cselekedjünk. Egy olyan rendszerről van szó, amely nem működik, az optimálison alul teljesít, és nagyon kényes ez az egész, hiszen a fogyasztókat kell védeni. Tehát ez nem igazán olyan valami, ami megtörténhetne, itt nem arról van szó, hogy kapkodunk a minőség kárára, de azért elég gyorsan kellene fellépni, amilyen gyorsan csak lehet. Végül pedig a kibocsátási irányelve kapcsolatos szabályokra utalva. Szerintünk a változtatások fair változtatások, de nem ez a megfelelő helye annak, hogy általánosabb, ilyen általánosabb kérdésekkel foglalkozzunk, mint ami a motorok kibocsátását illeti, és így tovább, mert vannak ezzel kapcsolatos rendeletek, amelyek a kibocsátásra vonatkoznak, és így tovább, tehát ezeket az eszközöket inkább oda kell enteni, nem itt van ennek a helye. A szakbizottságnak nagyon szívesen segítünk a megfelelő szövegezés megtalálásában, és általánosságban, ahogy mondtam, a jelentéstervezetet nagymértékben támogatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, visszadom az előadónak a szót. Monsieur Président, mes, mes chers collègues, je suis heureux. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, hát nagyon örülök, hogy a bizottság most azt mondja, hogy gyorsan szeretne fellépni, miközben ugye ismerjük az Európai Bizottság passzivitását, ezzel a dosszéval kapcsolatban már tíz éve nem nagyon cselekszenek, ami elég súlyos szerintem. Ez ugye egy nagyon fontos téma, és ha ilyen fontos, akkor szálljunk erre elég időt. Nem fogadunk el valamit azért, hogy aztán utána két vagy három évvel később újabb botrányra derüljön fény. És kedves kollégák, a második dolog. Ugye mi volt a cél? Az, hogy az IMCO-val kéz a kézben és az MV bizottsággal kéz a kézben dolgozzunk. Hát gyakorlatilag ugye ez a, a kibocsátási botrány indította el az egészet, de szükséges, hogy az ellenőrzések hatékonyak legyenek. Ugye kiderült, hogy a NOx szabványokkal kapcsolatban nem hatékonyak, és hogyha a nox kapcsolatban nem sikerült megoldani, akkor a többi kibocsátás, a többi anyaggal kapcsolatban sem sikerült ez, és egészségügyi botrányá fajulhat ez az egész ha nem vagyunk óvatosak. És kedves kollégák, mindannyian hangoztattak két fontos szót, az egyik az ellenőrzés volt, a másik pedig a függetlenség. Én azt gondolom, hogy ma, elnök úr, ugye ön is egy fontos kérdést említett, a pénzügyi függetlenséget. Én úgy gondolom, hogy ma nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyenek ellenőrzések. Én azt javasoltam, hogy legyen egy ilyen nagy ügynökség. Felhegen biztostól hallottam az EMISZ legutóbbi ülésén. Ezt és én magamban ma tulajdonképpen megkérdőjelezem az Európai Bizottság függetlenségét, vagy a kapacitásait ebben az esetben. Igaza van, igaza van, amikor azt mondja, hogy a kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkozni kell ebben a jelentéstervezetben, tehát hogy ki garantál, mit, ki hozza meg a döntéseket, és így tovább, tehát ezeket a kérdéseket helyesen tették fel hogy ki adja meg a, tupi, a típus jóváhagyást. Tehát ez és a valódi feltételeit ennek, mert ez aztán komoly kihívás lesz. De egyébként én azt gondolom, hogy először is, és itt szeretnék visszatérni valamire zárásként, arra, hogy nem tudjuk, nem lehet elfogadni most már azt az érvet, hogy munkanélküliséget teremtünk, vagy hogy munkahelyeket fogunk elveszíteni ebben az ágazatban az autóiparban dolgozók tulajdonképpen ennek a botránynak az áldozatai. Miért? Azért, mert ugye a csaló eszközökkel, csalás megvalósító eszközökkel kell, hogy dolgozzanak, miközben a megújuló energiákra kellene odafigyelni, nem tudom, a hidrogén, vagy akár bármi másra, ami nem környezetszennyező. Itt az ideje a váltásnak de sajnos a bérből és fizetésből élők lesznek az első áldozatai mindennek a passzivitásnak és a mostani helyzetnek. Úgyhogy szerintem nem baj az, hogy ilyen volt ez a vita, de kedves kollégák, ugye mindenki emlékeztetett arra, hogy itt nem csak a Volkswagenről van szó, hanem rengeteg autógyártóról, gépjárműgyártóról, és az a cél, hogy Európában ne legyen több dízelgét, ne legyen több ilyen botrány, és hogy mi a jogalkotók megmutassuk, hogy egyrészt képesek vagyunk arra, hogy Európában azok a normák, amelyeket elfogadunk, kötelezőek, ezt mindenkinek be kell tartani, a másik pedig, hogy a fogyasztókra gondoljunk, mert a fogyasztókat ez az ügy gyakorlatilag nagyon súlyosan érintette, teljesen kiszolgáltatta. Ezt a történetet le kell zárni, és új lapot kell nyitni, ahol látszik, hogy Európa megvédi az állampolgárokat, az egészségüket, a környezetet, a légszennyezésre odafigyel. Köszönöm. Köszönjük szépen a módosítók benyújtásának határideje, szeptember 13-a déli 12 óra. Ezzel elvileg az ülés végéhez érkeztünk, de azonnal folytatjuk is zárt ülésen, mégpedig a koordinátorok ülése következik.